Dear colleagues, welcome. Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket, szeretném, ha elfogadnánk a napi rendet. Előtt a tolmácsok szeretnék elmondani, hogy 35. napja tiltakozunk a, a parlament egy oldalú, kiegyensúlyozatlan, unfair munkakörülményei ellen, amelyet egyértelműen és egyoldalúan a parlament vezetése erőltetett a tolmácsokra mivel a jelenlegi ülésre is berendeltek minket, így nem lesznek munkabeszüntetések, de sztrájkhoz való jogunkat súlyosan sérti mindez. Mindazonáltal az ülést sajnálatos módon pontosan 6 órakor a tolmácsásra megszüntetjük. Köszönjük megértésüket! A trialógust illetően és a tanács munkamódszerét illetően mandátummal láttuk e technikai szinten a következő szeptember 4-i trialógusra a csapatunkat. Ezen kívül a július 4-én lefolytattuk az első refitről szóló trialógusunkat, nagyon pozitív volt, és lehetővé tette számunkra, hogy a nyugdíj alapokkal kapcsolatban előrelépjünk. Előrelépés történt ezen kívül a pénzügyi és nem pénzügyi felek elszámolását illetően, illetve a clearinget illetően. Előreléptünk, a tárgyalások folytatódnak. Most pedig hagy üdvözöljem Mario Dragit, a Központi Bank elnökét. Ez az év második monetáris párbeszéde, és természetesen Június 14-én a bankirányító tanása nagyon fontos döntéseket hozott, ezt önök is tudják. A központi bank kamatrátája változatlan, és így is marad legalább 2019 nyaráig. A nettó vásárlások 30 milliárdot értek el, szeptemberre érnek el, ezeket decemberig 50 milliárdra emelték. Szeretném üdvözölni a kormányzó tanácsnak ezt a döntését, hogy a monetáris kiigazításokat elvégezték. Tudják, hogy a kiterjesztett határidejű kifizetéseket illetően is megállapodott a bank a kamatlábakat illetően. Szeretnék gratulálni ahhoz, hogy ezeket a döntéseket ilyen hatékonyan meghozták és kommunikálták a piacok felé. Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben átérzik a piacok ezt a fontos döntést, és azt hiszem, hogy nagyon fontos elmondani, ahogy a sajtókonferencián ön is mondta, hogy az APP-re egy határidőt szabjunk meg. Instruments for our monetary policy, which, uh, A monetáris politikánk, amelyeket a központi bank folytat, teljes mértékben összeegyeztethető kell, hogy legyenek ellenállóak, túlélőképesek globális szinten is. Drági úr tudja, hogy a koordinátorok két plusz témát is kiválasztottak. Az egyik a kripto valutának a helyzete és kihívásai, ezen kívül az LKB standard intézkedései. Egy kis előkészítő munkát is végeztünk, van szakértői panelünk, tanulmányokat is készítettünk, és ezzel meg is adnám a szót önnek, elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, az ECON szakbizottság tagjai. Hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy újra itt lehetek a szakbizottságok előtt az Európai Parlamentben. Amióta utoljára találkoztunk, az LKB-nak a kormányzó tanácsa, csak úgy, mint az elnök úr is említette, nagyon fontos döntéseket hozott arról, hogy a monetáris politikánkat hogyan kalibráljuk át szeptember után. Én szeretném ismertetni önökkel, hogy hogyan néz ki a jelenlegi gazdasági helyzet, miért hoztuk ezeket a döntéseket. Az euró övezet csúcsot követően hagyrakadja meg azt az esélyt, hogy a gazdasági és monetáris unió jövőjéről is szót ejtsek az LKB perspektívájából. Az Euro Economy Group 2018 első felében már öt éves politikai kiterjeszkedést folytat. Megbízhatók az eredmények, a növekedés folyamatossá válik az év során. A munkaerőpiac helyzete az elmúlt években nőtt, 8,4 millióval több álláshelyet teremtettünk 2013 óta, majdnem minden euróövezeti országban. 8,4%-on van a munkanélküliségi ráta májusban, ez történelmi alacsony ráta. az makroökonómiai um, statisztikák 2,1%-os növekedést becsülnek 2018-ra, 1,9%-ot 2019-ben és 1,7%-ot 2020-ban. Bár a globális faktorok miatt beleértve a növekedő protekcionizmust egyre inkább tapasztalhatók, az euróövezet kockázatai kiegyensúlyozottak. Természetesen szorosan követjük a fejleményeket. A Eurostat felbecslése szerint az infláció 2%-kal nőtt júniusban, 1,9%-ról májusban. Ez jól tükrözi, hogy az energia és az élelmiszer ára nőtt. Az infláció a sérülékenyebb cikkek esetében csökkent 1,1%-es százalékról májusban, 1 százalékra júniusban. Nagyon fontos, hogy az infláció várhatóan növekedik majd. Nagyon sok ország bér megállapodást kötött nem régen, és ez mutatja, hogy a dinamika kedvezővé vált. Az inflációra még visszatérek, amikor a kormányzó tanács döntéseit ismertettem amelyeket júniusban hoztak. A múltkori monetáris politikai ülésünkön a kormányzó tanács áttekintette azt az előrehaladást, amit tettünk az infláció kiigazítására. Három kritériumot elemeztünk, a konvergenciát, a bizalmat és a túlélő képességet. Ami a konvergenciát illeti, 2018-ban volt egy Eurosystem előrebecslés, amely azt mondja, hogy 1,7%-os lesz az infláció a következő három év mindegyikében. Ez egy olyan előrejelzés, ami azt mutatja, hogy az inflációs ráta körülbelül 2%-on marad középtávon. Mi egyre inkább bízunk abban, hogy az infláció megfelelő módon halad előre. Először is egyre kevésebb a bizonytalanság az inflációt illetően, másodszorban az infláció nőtt nagyon alacsony szintekről 2016-ról és nőni is fog, ahogy a gazdaság egyre inkább növekszik, a kapacitások erősödnek, és a munkaerőpiacok egyre hatékonyabban működnek. Végül a harmadik kritériumot illetően úgy tűnik, hogy az infláció egy öngeneráló úton jár, ami azt jelzi, hogy reziliens a nettó eh, bevásárlásokat illetően. A kormányzó tanács megállapította, hogy a kiigazítások sikeresen haladnak előre, és folytatódniuk kell a következő időszakban is. Bár természetesen vannak azért bizonytalan tényezők. Mi úgy gondoljuk, hogy szeptember után ö, csökkentjük a nettó vásárlásokat 30 milliárd euróról 15 milliárdra, és ezeket a felvásárlásokat be is szüntetjük decemberre. Úgy tűnik, hogy az eddig beérkező adatok alátámasztják ezt a fajta előrejelzést. A 2018-as eszközvásárlási lejárati határidő nem azt jelenti, hogy nem akarjuk folytatni a növekedő gazdasági politikát, természetesen a monetáris politika mindig nyomon követi a gazdaságpolitikát. Ezért az újraberuházási politikánkat felfrissítettük, és a kulcskamatlábakat is figyeljük. a beérő portfóliókból bejövő bevételeket újra akarjuk beruházni az EPP keretében egészen decemberig. Vagy addig, amíg szükséges az, hogy megfelelő likviditási viszonyokat tartsunk föl, és megfelelő monetáris alkalmazkodó képességet. Mi azt várjuk, hogy az EKB kamatlábak jelenlegi szinten maradnak, legalábbis 2019 nyaráig. Vagy ameddig szükséges, hogy biztosítsuk azt, hogy az infláció fejlődése megfelelő annak az előrevetített útvonalnak, amit megvizsgáltunk. Szeretnék most a Gazdaság és Monetáris Unió irányításáról is szólni. Amikor egyre fontosabb a bizonytalanság, egyre jelentősebb a bizonytalanság globális szinten, sokkal fontosabb, mint korábban, hogy Európa összetartson. Az elmúlt években sok erőfeszítést tettünk, hogy az EMU irányítását megerősítsük, és ezek az erőfeszítések ellenálló képesebbé tették a sokokkal szemben a monetáris uniót. Ugyanakkor a monetáris unió még mindig nem teljes, és még mindig nagyon sérülékeny hogy folytassuk a gazdasági növekedést és támogassuk a bizalmat, további konvergenciára és integrációra van szükség az eurózóna tagállamai között. Majdnem pontosan hat évvel ezelőtt döntöttek úgy az európai vezetők, hogy elindítják a bankunió kezdeményezést. Jelentős lépés volt ez, előrelépés, és jelentősen hozzájárult a kockázatok csökkentéséhez és az európai banki ágazat stabilitásához. A bankunió még nem teljes. A banki szabályozási csomag gyors elfogadása tovább erősíti majd a pénzügyi ágazat ellenálló képességét. Üdvözöljük azt, hogy a bizottság elfogadta a banki csomagot, és hogy sürgeti a gyors trialógust. Az európai stabilitási mechanizmussal kapcsolatos megállapodás, illetve a backstop, az egységes szanálási alapra nézve nagyon fontos, jelent, lehetővé teszik, hogy ezeket a problémákat sikerül hatékonyan megoldani a pénzügyi stabilitás veszélybe sodrása nélkül. Ez majd növeli a banki ágazattal szembeni bizalmat összességében, és stabilabbá teszi ezt az ágazatot. A backstop eszközt minél hamarabb el kell indítani, és gyors, hatékony döntéshozatallal kell alátámasztani. A következő időszakban az európai betétbiztosítási rendszerrel kapcsolatos döntéshozatal során nem szabad, hogy visszatartson minket, hogy különbséget kell tenni a kockázatcsökkentés és a kockázat megosztás között. Főleg két okból. Először is, mert a kockázat már jelentősen csökkent az egyes zónabeli ráták jelentősen növekedtek, 67%-kal magasabbak, mint 10 évvel ezelőtt, ezek jó jelzői a bankok egészségének. További kockázatcsökkentés van folyamatban, a nem teljesítő hitelek csökkentésében, illetve a toxikus eszközök mértékét tekintve. Másodszor a kockázat megosztás a kockázat csökkentést segíti. Nézzük csak az Egyesült Államok Szövetségi Betétbiztosítási Alapját. Sikerült 500 bankot megmenteniük a pénzügyi stabilitás megingatása nélkül, mert a backstop eszközt használta az amerikai kormány tízszer kevesebb volt a megmentett bankok száma az eurozónában, még mindig strukturális kihívásokkal néz szembe az európai, illetve az eurozóna banki ágazata. Más szóval, hogyha a kockázat megosztás oda vezetne, hogy a kockázat megosztás alapján a, kocka, a pénzügyi stabilitás erősebb, akkor sokkal gyorsabban haladna a kockázat csökkentés is. Ezen túlmenően az európai bizt, betét biztosítási alap elkerülni a kockázatát, hogy megjelenjenek önbeteljesítő jóslatok, és ezek megingassák a banki ágazat hatékonyságát, illetve stabilitását. Ez csökkenteni a kockázatát a pénzügyi szétforgácsolódásnak, és hozzájárulnak a gazdasági stabilitáshoz. Megfelelő szakpolitikai keretekkel a kockázat megosztás és a kockázat csökkentés kölcsönösen erősíti egymást. Hogyha ellen, ellenálló képesebb a monetáris unió, ezt elősegíti a megerősített válságkezelési keret is. Ez az elkötelezettség hogy megerősítsék az ESM-et a legutóbbi euról csúcs találkozón tették ezt a kötelezettségvállalást, ez üdvözlendő. Magában foglalja az a kormányzat és egyéb eszközök hatékonyságát, hogy a válságok kockázatát csökkentsük, stabilitási funkcióra van szükség, amely közös stabilitási funkció, az eurózónára kiteredő recessziók esetére konvergenciát biztosítva, stabilizálva a nemzeti politikákat, és az monetáris politikának lehetővé téve a megfelelő működést. Ugyanakkor ez az eszköz nem szabad, hogy aláássa a tagállami kezdeményezéseket arra nézve, hogy valamiféle költségvetés és gazdasági, hogy jó megalapozott költségvetés és gazdasági politikát folytassanak. Ezért üdvözöljük, hogy ez a vita újra lendületet vett. A tőkepiaci unióra vonatkozó ambiciózus napi rend alátámasztja ezeket a prioritásokat. Először is a tőkepiaci unió javítja a magán szektorban a kockázat, meg, kockázat megosztást, így a helyi sokkokkal szemben ellenálló képesebbé teszi a rendszert, és csökkenti a stabilizációs eszközök használatát következetes szabályozási keret alapvető fontosságú a, az ellenálló képes pénzügyi integráció érdekében. A fizetésképtelenségi szabályok harmonizálása, javítása megkönnyíti a bankok számára, hogy a nem teljesítő hitelekre megoldást találjanak, ez javítja a bankok egészségét, és ez stabilabbá teszi a tőkepiacokat, a hozzáférést javítva. Hangsúlyoznám, hogy az említett intézkedések egyike sem lehetséges a tagállamok közötti bizalom nélkül. A nemzeti kormányoknak is szerepet kell vállalniuk abban, hogy gazdaságaik ellenálló képessége javuljon, és gazdasági struktúráik modernizálódjanak. Összefoglalva, a monetáris politikai intézkedések nagyon hatékonyak voltak, Becsléseink szerint a 2014 közepe óta hozott döntések összességében összesítve 1,9% pontos hatással vannak a, az eurózóna reál GDP növekedésére, valamint a 2016 és 2020 közötti inflációra. Ezek az intézkedések döntő szerepet játszottak abban, hogy az infláció újra megfelelő pályára álljon, és 2% körül alakuljon középtávon, viszont következetesnek, türelmesnek és prudensnek kell lennünk a szakpolitikáinkban, hogy biztosítsuk, hogy az infláció kiegyenlített kiigazítási pályán haladjon. Mint már említettem, a lefelé mutató kockázatok a fokozott protekcionizmushoz kapcsolódnak. Az erős és egységes Európai Unió járulhat ahhoz hozzá, hogy a gazdasági nyitás előnyeit ki tudjuk használni, miközben megvédjük az állampolgárokat a globalizáció féktelen hatásaitól, az EU hozzájárulhat a multilateralizmus és a globális kereskedelem támogatásához. A gazdasági jólét sarokkövei voltak ezek az elmúlt hét évtizedben, de ehhez az Európai Uniónak erős intézményekre van szüksége, illetve megalapozott gazdasági irányításra a tagállamokban. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you, President Draghi. Köszönöm szépen Draghi elnök úrnak. Köszönöm azt is, hogy üdvözölte, hogy szakbizottságunk elfogadta a bank csomagot. Reméljük, hogy az Európai Tanács tisztában lesz azzal, hogy a rendes jogalkotói folyamat azon múlik, hogy a tanács általánosságban hogyan áll ehhez, és hogy egyformán gondolkodjon a parlamenttel. A héten indul a három oldalú egyeztetés, Hökmák előadó úr vezetésével. Úgyhogy Gunnar, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm tisztelt elnök úr, köszönöm a bevezető szavakat, a tájékoztatást. Csak egyet érteni tudok azzal, hogy szükség van az erős unióra, bankunióra, tőkepiacokra. Azonban volna egy konkrét kérdésem, illetve egy általánosabb. Az első, a nettó teljesítő hitelekről a stabilitás növelés érdekében. Ön is említette ezt. Ön szerint ennek, ezek fejleményei azt a vonalat követik, amelyet kellett volna? Ha pedig nem, akkor mi lenne ennek a legfőbb oka? Az általánosabb kérdés keretén belül meg kell mondanom, hogy Természetesen, ami az inflációval kapcsolatos véleményt illeti, illetve az exponenciális ö, politikát. 2008-2009-ben a válságos időkben indult ez be, és aztán a fellendülés első éveiben is működött, megmaradt a fellendülés során, amikor a gazdaság már jobban teljesített, és ahogy ön is említette, most már az eddigi legmagasabb eredményeket értük el, és rendkívül egyedi monetárpolitika keretén belül. A kérdésem a következő. Az inflációs kritériumokat úgy kell alkalmaznunk, ahogyan ezt tesszük most, ön szerint a kockázatok nem egyre erőteljesebbek? Hogyha ezt a nagyon e, sajátos monetárpolitikát követjük ilyen hosszú ideig? Jó időkben, rossz időkben? Mit kell tennünk? amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy nem úgy alakulnak, ahogy kellene. Nagyon sok dolgot hallottunk. Hallottuk a protekcionizmust, de egy csomó politikai bizonytalanságot is az Európai Unión belül, illetve egy csomó más kockázatot is említett. Hogyan látja ennek a sajátos, monetár, expansionista politikának a következményeit? ön szerint a fejlemények közül melyek azok, amik nem olyan jók, mint amilyeneknek kellene lenniük, hogyha a félelmeink testet öltenek? Köszönöm. Köszönöm. Ami az első kérdést illeti, erre igennel tudok válaszolni. Az MPL kapcsolatban jó irányban haladnak a dolgok. Mindenképpen fejlődés tapasztalható, de nyilván még nem tehetjük ölbe a kezünket. Nagyon sok olyan tényező van, amely ezt irányítja. Az egyik a nagy recesszió önmagában. Ahogy folytatódik a gazdasági felrendülés, az MPL-ek kikerülnek nagyon sok országban. Nem feltétlenül mindegyik, de nagyon sok országban, ahol a nagy recesszió követően magasabb volt a növekedés, és ez nagyon sokoknál fogva történt, például visszajöttek a banki kliensek, a piaci értékelések következtében könnyebb az értékesítés. A második dolog a felügyelet. A felügyelet terén jelentős fejleményeket tapasztalhatunk, megerősödtek ezek a nem teljesítő, nem csak hitelek, hanem ki, kitettségek terén is. Aztán, ami a harmonizációs folyamatot illeti, eh, lehetővé vált az, hogy bizonyos normál eh, gyakorlatokat upgrade-eljünk, úgyhogy az új MPL-ek kialakulása ezek növekedése nehezebbnek bizonyul, mint korábban. Eh, a jogalkotói keret az, amely a nem teljesítő hitelek eh, kitettségét befolyásolja. A sok eh, szabály, eh, a jogszabály, és ez ugye minden egyes ország sajátos helyzetétől függ. Hogy elmondjam, hogy milyen fontos ez, szeretnék egy példával élni. Például a nem teljesítő hitelek esetében, hogyha a helyzet sokkal jobb is lett, mint volt, még mindig megmaradtak ezek a nem teljesítő hitelek, mert tulajdonképpen a jogszabályok ezt ösztönzik, nem értékesítésüket célozza meg. Úgyhogy három olyan terület van, amely szükséges ahhoz, hogy kevesebb legyen a nem teljesítő hitel. De minden esetre ebbe az irányba mutatnak a jelek az elmúlt évek során, és ez biztató. A másik a monetár politika és a kockázatot. Szerintem egyáltalán nem olyan sajátos ez a mi monetárpolitikánk, ugyanaz, mint az Egyesült Államoké, sőt, régebb óta, mint mi. A Bank of England, Japán is ezt követi, de mindazonáltal állandóan figyeljük a potenciális stabil, pénzügyi stabilitási kockázatokat amelyek hosszú időn át alacsony kamatokkal és megfelelő likviditással ö, hozhatják ezt létre. Úgyhogy nagyon alaposan vizsgáljuk ezt. Eddig még ö, rendszer szintű kockázatot ezen a téren nem tapasztaltunk, és egyébként azokon a területeken, ahol viszont kockázatokat tapasztalunk, a válasz nem igazán az, hogy változtassunk a monetárpolitikán, hanem inkább a makroprudenciális eszközök közül a megfelelőket válasszuk ki. Pervans Beres. Köszönöm szépen, Pervans Beres. Köszönöm szépen. Elnök úr, kérdésem a Je suis désolée, je ne peux pas parler en italien. Elnézést kérek, nem tudok olaszul. Monsieur le Président, je voudrais vous poser une euh, question sur la gouvernance. Tehát elnök úr, a központi bank irányítására kérdeznék rá, illetve a nemzeti központi bankokra, azok irányítására. Nyilván tudja ön is, hogy áprilisban a bírósághoz fordultak Észtországban, Rumszevik esetében, akit felfüggesztettek a kormány felfüggesztette őket, mert korrupcióra gyanús volt. A kérdés az, hogy mit tudnak arról, hogy mi történt, mit tett, nem csak az eurozónán kívüli ö, kliensek esetében, akik ehhez a központi bankhoz fordulhattak, nem csak a pénzmosással kapcsolatos kockázatokat illetően, amelyre az amerikai bíróság rámutatott, hanem a kormányzó, kezelő viselkedését illetően. A bíróság ugye az, a lettországi eljárásokra mutatott rá, de el tudja képzelni, hogyha felmerül a gyanú hogy az egyik tagállam az eurozónában úgy viselkedik, hogy föl kell lépni és fel kell függeszteni, hogy tiszteletbe tartsák a központi bank státuszát és a tagállami mm, bank státuszát is. Köszönöm. Thank you. Uh, first of all, the... Köszönöm szépen. Először is. A központi bank nem tud arról, hogy Rimszavics úrral kapcsolatosan milyen kérdések merültek fel. Egy dolog, a vezető testület tagjainak személyes védelme fennáll. Tehát ez az első feltétel, és így a 14.2-es cikkelnek feleltünk meg, amelyek értelmében a Nemzeti Központi Bankok vezetőit bizonyos védelem illeti. Nevezetesen fel lehet őket menteni abban az esetben, hogyha a feltételeket nem teljesíti, amelyek szükségesek ahhoz, hogy feladatait ellássa. Legyen ez egy férfi vagy egy nő. Vagy ha súlyos ö, cselekményekkel ö, ö, illetik. A Nemzeti Központi bank vezetőjét így a bíróság elé lehet utálni. Így 2018. március 7-én a vezető testület úgy döntött, hogy Rimszevics úrral kapcsolatban a biztonságintézkedéseket foganatosítják, és a bírósághoz fordulnak, mondván, hogy megfeleltek a feltételek a felmentésnek, a 10 14 négyes pontnak megfelelően, tehát ezért került a bírósághoz ez az eset, de nyilván ennek nem az volt a célja, hogy a, a bűnügyi eljárásba beavatkozzanak Lettországban. Ez két levélben is megfogalmazódott, amelyet a miniszterelnöknek és a pénzügyminiszternek küldtem. Tehát a helyzet ez pillanatnyilag. Aztán nyilván folyik az nemzeti szinten a nyomozás, és amióta az Európai Bírósághoz fordultunk, ha nem tévedek, is in evolution in the country. It's... felmentették, de általánosságban ez az eset rámutatott arra, hogy intézkedni kell a pénzmosás ellen, mégpedig széles körűen. És azt gondolom, hogy már egy korábbi meghallgatás során is elmondtam, hogy sokkal több együttműködése van szükség a felügyelő hatóságok között, mind a nemzeti szinten, mind az SSM, mind pedig a pénzmosás ellenes hatóságok között, amelyek mind nemzeti szinten, mint pedig az összes többi pénzmosás ellen működő hatóság között fel kell, fel kell hogy álljon. Nos, tényleg ez az az egyetlen dolog, amely meg tudja akadályozni, hogy hasonló jellegű dolgok előfogod, előforduljanak megint. Köszönöm szépen, még egy fél percem maradt megerősíti tehát, hogy semmiféle információval nem rendelkezik a korrupcióra vonatkozó kockázatról a lett vezetőt illetően, mielőtt az Egyesült Államok föl nem lépett. A második dolog nem válaszolt erre, amikor feltételezik azt, hogy valamilyen korrupcióról van szó egy központi bank vezetője részéről, mi a véleménye, mit tehet a központi bank akkor, vagy mit kéne, hogy tegyen? So in general, we, these... Általában véve az LKB nagyon fontosnak tartja azt, hogy a kormány tanács tagjai etikusan viselkedjenek, és már testületének, más testületének tagjai is annak érdekében, hogy a közvélemény továbbra is bízzon a központi bankban kitűnően kell teljesíteni ezekben a pozíciókban. Nagyon akaszt minket az, ami történik. Pontosan ezért döntöttünk úgy, hogy a bírósághoz fordulunk, hogy megnézzük, hogy milyen időközi intézkedéseket tehetünk. Ennyit tudunk, mi a tényekre alapoztuk, amit tudunk arra, a döntéseinket, lépéseinket. Semmi többre, semmi kevesebbre. Nem tudnak semmit arról, hogy miért lett felfüggesztve? Sajnálom, Pervans, de lejárt az idő. Üdvözlöm, drági úr, németül fogok beszélni. Herr Draghi, Sie haben in Ihrer Presse... Draghi úr, június 11-én Rigában sajtókonferenciát tartott. Hall engem egyébként bejelentette, hogy a nettó eszközvásárlás leépítik, és aztán azt mondta, hogy a nettó, nettó eszközvásárlás a központi banknak talomban marad, mint eszköz. Ez mit jelentsen? Ez azt jelenti, hogy fenntartják a jogot arra, hogy amikor úgy látják, hogy a kritériumok adottak, akkor megint bevezetik a nettó eszközvásárlást? A második kérdésem. Mik a pontos kritériumai ennek az esetleges újrabevezetésnek? Az inflációs ráta, ahogy ez Hökmár úr is említette, a harmonizál, vásárlá, harmonizált vásárlói index Európában nem veszi figyelembe a saját használatban levő lakáshasználatokat. Ez azt jelenti, hogy ez a faktor kimerett az eurozónában, tehát az infláció előrejelzése kisebbet jeleznek, mint az valósan. Az USA-ban más a definíció, ott bele számolják a saját használatú lakhatást is ön nem látja úgy, hogy ennek a faktornak a figyelemen kívül hagyása az inflációs ráta számítását helytelenül befolyásolja, illetve nem gondolja, hogy az APP-t szükségtelen bevezetni. A reál kamatlábakat illetően, ezek nagyon alacsonyak jelenleg a bank beavatkozására, de ez nem egy kormányzati eszköz az beruházások számára. Igazából ez pont az ellenkezőjét érheti el. Ön nem látja veszélyesnek azt, hogy a negatív, reál kamatláb ahhoz vezethet, hogy olyan beruházások jönnek létre az Európai Unióban, amelyek nem termelnek profitot? Köszönöm szépen. Thank you. <clears throat> Thank you. Köszönöm szépen. Először is. Hogy hangsúlyozzam, hogy a monetáris politikánk nagyon hatékony volt, beleérte a nettó eszközvásárlást is. Igen, a nettó eszközvásárlás, az APP, igenis eszközzé vált, az eszközdobozunknak a része, és amikor olyan helyzet alakul ki, hogy használnunk kell, akkor használni fogjuk ezt az eszközt. Jelenleg nem látjuk, hogy olyan helyzet lenne, ahol meg kellene hosszabbítani az APP-t, a nettó eszközvásárlást. Csak decemberig. Igaz. Egyébként a fogyasztói index számítási módszerét azt nem kérdőjelezzük meg, ez a statisztikai hivatalnak a feladata. Harmonizált indexre van szükségünk az EU-ban, nagyon-nagyon sok vita folyt, amióta csak a központi bank létezik arról, hogy a lakhatásra használt lakásokat bele kell leszámítani, vagy sem. Vannak objektív nehézségek is, hogy hogy lehetne ezt kiszámítani, ezt az elemet, és szimulációs tanulmányokat is végeztünk. Azt mutatják a tanulmányok, hogy akár beleszámoljuk, akár nem, nem befolyásolja az index számítását. Végül az alacsony kamat lápak, hogy zombi cégeket, nem profitképes cégeket hoznának létre. Néhány éve már foglalkozunk ezzel a témával, de igazából nem láttuk, hogy gyakorlatban ez létrejönne. Hogyan lehetett volna, hogy az eurózónában az elmúlt két évben ekkorára növekedett a gazdasági növekedés, ha ezeket zombi cégek, nem produktív cégek hozták volna létre. Ezen kívül egyre inkább nagy a leverage. Nem, igazából nem. Azért, mert a cégek arra használják az alacsony kamatlábot, hogy visszatérítsük az adósságaikat. Egy zombi cég nem úgy működik. Aztán az evergreening, vagyis az újrafinanszírozás. Nem. Nem látjuk ezt. A nem teljesítő hitelek száma is el. Köszönöm szépen. Köszönöm, Nils Torvalds. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a parlamentben, elnök úr. Actually, two questions for you. Két kérdésem lenne az ön számára. Hans Werner Zinnnek az egy biztosan ismeri. The next crash will be the Draghi crash. Ő azt mondja, hogy a következő krízis a Draghi crash lesz. Ha megnézzük most az olasz helyzetet, az olasz célokat. Ötszáz milliárd eurós a számla a cél. Ez hogyan mutatná a rendszer problémáit? A második kérdésem. Én raportőre leszek az LKB-ról szóló következő éves jelentésnek. Van egy finn mondás. Kecskére nem bízunk káposztát. Ön az lkb nak a kormányzója, de ön a kecske is az LKB káposztájáért. Problematic, or should I go in for in the report to ask for division of labor. Thank you. Úgyhogy nem kellene itt a munkaköröket szétválasztani? Köszönöm szépen. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Hogy a második kérdésére válaszoljak. Hát ön tegyen úgy, ahogyan uh, jónak látja, nem az én dolgom, hogy megmondjam, hogy hogyan járjon el. Példát tudok mondani azokra az intézményekre, ahol a monetáris politika és a felügyelet együtt dolgozik, akár kezdhetjük az amerikai Feddel a felsorolás, de más országokat is lehet említeni, a Bank of England-et például. Ez azért egyáltalán nem előzmény nélküli megoldás. Nincsen itt semmiféle érdekütközés. Nagyon nehéz elképzelni ilyesmit még elvont szinten is, hogyha a monetáris politika betölti az árstabilitási küldetését, és van egy olyan felügyelet, amely szintén a pénzügyi stabilitást szolgáló küldetését tölti be, és ami ehhez kapcsolódik, egymástól teljesen függetlenül, akkor nincsen összeférhetetlenség, senki nem próbál eh, befolyásolni a másikat. Nem a kamatokat emeljük, nem azért kell emeljük a kamatokat, mert növelni akarjuk a stabilitási kockázatokat. Nem látjuk a kockázatot olyan mértékben, csak lokalizált kockázatokat, ami az első kérdését illeti. Sokszor esett már szó erről, a kettes cél szerinti kötelezettségek. Ezeknek a szintje az APP program indítása óta növekszik, és vannak olyan nem központi országok, amelyeknek a központi bankja értékpapírokat vásárol olyan intézményektől, amelyek nem az ő országukban vannak. Például az intézmények 50%-a nem eurozónás intézmény, és az értékesítők 80%-a azon országokon kívül van, mint ahol ezeket az értékpapírokat vásárolják. Ez azt jelenti, hogy alapvetően a kettes cél szerinti mélegek tekintetében az a lényeg, hogy hol számolják el ezeket az eszközöket, és a központi országok pénzügyi intézményei számára ez a lényeges. Nem okoz problémát, hogy ezek a kettes cél szerinti egyenlegek megnőttek az a nettó eszközvásárlások kezdete után, és hogy eh, amikor ez a probléma megoldja magát, akkor csökkenni fognak. De van egy specifikusabb válasz is arra, amit Olaszországban látunk. Ott magas számmal találkozunk, not inconsistent with historical de ez a történeti tapasztalatnak nem mond ellent. Egyáltalán nem előzmény nélküli ez sem, úgyhogy érdemes megvizsgálni ezt a példát. Köszönöm. Thank you, Mr. President. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. 15 nemzetközi civil szervezet hívta fel az LKB-t, hogy növelje a pénzügyi átláthatóságot, illetve hogy foglalkozzon a klímaváltozással. Az átláthatóság és a közzététel szempontjából fontos a pénzügyi stabilitási testület létrejötte, illetve nagyon fontos a klímával kapcsolatos task force létrejötte, az LKB 440 milliárdnyi eszköz kezel. Hogyan gondolja az LKB államintézményként hogyan járulhat hozzá ehhez a célkitűzéshez? Ön szerint az LKB irányított tanács, kormányzat tanácsának adhat tanácsokat? Drági úr, fontosnak tartja, hogy kontraciklikus támogatást kapjon az agregált kereslet. Mi egy ilyen eszköznek a fő, mit kell erről tudni, és hogy, van lesz, hogy lesz egy ilyen eszköznek makrogazdasági tartalma? Ha a kett, második kérdésével kezdhetem. The presence of some fiscal Bizonyos költségvetési stabilitás alapvető fontosságú ahhoz, hogy a monetáris uniót kiteljesítsük és ellenálló képesebbé tegyük és kevésbé sérülékenyé. Ugyanakkor az ön által említett beszédben beszéltem arról is, hogy minél nagyobb a magánszektorban a kockázat megosztás, annál kevésbé lesz állami beavatkozásra szükség a stabilitási funkció finanszírozása érdekében, csak hogy egy példát mondjak. Az Egyesült Államokban ez összességében egy jól működő monetáris térség. A kockázat 75%-a megosztott a pénzügyi, magánpénzügyi piacokon, és 25% kért felelős a, fede, a szövetségi költségvetés, az államok, illetve szövetségi szervek, illetve vannak más automatikus stabilizátorok, például a biztosítási rendszer. Európában 40% a magán szektor által megosztott kockázat, a többit a kormányzati költségvetések, szervek viselik minél kiteljesedettebb a tagkepiaci unió és a bankunió, annál mérsékeltebb lesz a költségvetési kapacitás, amire szükség lesz a gazdaság stabilizálása érdekében állami eszközökkel. Ezt nagyon fontos évnek tartom, érdemes erre mindig emlékezni a vitában. Az előbb is elmondtam, hogy a kockázat csökkentés és a kockázat megosztás kéz a kézben jár egyik kiegészíti a másikat, ezek nem mondanak ellent egymásnak, és erről már hosszú ideje próbálok meggyőzni mindenkit. Az első kérdésre. Az LKB e támogatja az unió céljait, gazdaságpolitikai céljait, illetve a párizsi klímavédelmi megállapodás végrehajtását, és tá- és közvetlenül és közvetve is eh, támogatjuk a nemzetközi fórumok kötelezettségvállalásait, a pénzügyi ágazat zöldítését, illetve a közös eh, makroprudenciális gyakorlatok, felügyeleti gyakorlatok kialakítását a környezeti kockázatok tekintetében. A jogosultsági kritériumok a vállalati vásárlási programban olyan általános megfogalmazást kaptak szándékosan, hogy a zöld kötvények ellen érvényesüljön diszkrimináció. A jogosultsági kritériumokat elsősorban a monetáris politikai megfontolások határozzák meg, és az, hogy a mandátumunknak meg kell felelnünk, a küldetésünk elsősorban az árstabilitás biztosítása. De a monetáris politika zöld kötvényeket is tartalmaz, vásároljuk ezeket, és sok európai befektetési banki kötvényt is vásárolunk. Az EIB a zöld kötvényeknek az egyik legnagyobb kibocsátója. Összességében megpróbálunk mindent megtenni azon határokon belül, amelyek meghatározzák a monetáris politikánkat, hogy ezt az ügyet előmozdítsuk. Köszönöm. Marisa Matias. Köszönöm szépen, Máriza Mátiás. Presidente, prezident, brigáda, Draghi. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm, drági úr. Én is szerettem volna általánosabb kérdéseket megfogalmazni önnek. Hökmárk úr vetett fel néhány témát, és ehhez csatlakoznék. 2011-ben, amikor az európai gazdaság nagyon óvatos fellendülést mutatott, akkor megpróbáltak kamatot emelni. Évek óta olyan politikát folytat a bank, amely korlátozza a fizetések növekedését. És a közelmúltban Draghi úr a szakszervezeteket arra kérte, hogy hogy nagyobb elvárásaik legyenek. De a bank exponenciális szakpolitikája vezetett oda, hogy az infláció megrekedt jóval az alatt a szint alatt, amit várt a bank. Úgyhogy négy közvetlen kérdésem lenne önhöz. Az első a következő. Ön szerint értelmes dolog, visszafordítani azokat a politikákat, amelyeknek egyébként hatása van az Európai Unióban? Kettő. Ön szerint helyes a foglalkoztatási piac ö, szabályozásába kezdeni? Aztán a kohéziós politika csökkentésével rossz irányt vesz a, a, ez a politika aztán európai költségvetésre is kihat végül. Növelik a kamatokat? Amikor a kvantitatív enyhítést kivonják, de még mindig jóval alatta marad ez az érték annak, mint amit szeretnének. Ön szerint a saját mandátumokat nem sérti? Mindez. Köszönöm. Thank you. I'll start... Köszönöm szépen. Az utolsó ponttal kezdeném. Well, first of all, uh, me just say that I, I don't... Először is. Nem hiszem, hogy a szakszervezeteket arra ösztönöztem volna, hogy több bért akarjanak. Ez a szociális partnerek feladatköre, nem a központi bankok feladata, hogy befolyásolják a szociális partnereket, hogy mit tegyenek ki, vagy mit sem. Bevezetőmben elmondtam, hogy bízunk abban, hogy az infláció konvergens, és az is tekintettel egy csomó szám, statisztikai jellemzés, stb. alapján olyan módon, ahogyan nem változott. Vagyis a sajtótájékoztatón beadott korlátokon túl nem kell, hogy menjenek ezek a lépések és valóban hatékonyak voltak politikai lépéseink ebbe az irányba. Ugyanakkor az az útmutatás, amelyet a legutóbbi irányító testeleti határozat fogalmazott meg, hogy a nettó eszközbeszerzést haladja meg ez az érték 2019-en nyarán, illetve túl, egészen addig, amíg az irányító testület nem kész arra, hogy módosítson rajta a beérkező adatok alapján. Úgyhogy tényleg senki nem mondott semmit arról, hogy a kamatokat növelje. Fiskális politika. Azt hiszem most már teljesen világos, hogy a nagy adóssággal rendelkező országoknak fenntartható ö, ö, fiskális politikával kellene rendelkeznie. És most, hogy beindult a növekedés, azon országok, ahol főleg ahol nagy az adósság, ö, puffereket kell, hogy építsenek ismételten, fiskális szinten, azon időkre, amikor majd megfordul a dolog. Ezt tapasztaltuk a válság során, amelyből sokat tanultunk. Ezek közül az egyik az volt, hogy a sok-sok fiskális bufferrel rendelkező országoknak szilárd, robosztus költségvetési feltételeik voltak a válság idejére, akkor sok-sok állami pénzeket költhettek arra, hogy kisegítsék a bankokat mások, ahol nem volt er- erőteljes a költségvetési helyzet, és bankokkal kapcsolatos problémái voltak, ezt nem tudták megtenni. Ugyanis a piacok úgy hitték, hogy fiskális pozíciójuk nem eléggé szilárd. Úgyhogy a válságból sok mindent tanultunk. Többek között azt, hogy a jövőben, amikor az idők jók, megfelelően kell intézkedni ahogy valaki említette, amikor süt a nap, akkor kell a tetőt megjavítani. Tehát ez volt a vélemény a fiskális politikát illetően. Ami a fizetéseket illeti. Confident that inflation is actually... Miért gondoljuk azt, hogy az infláció a céljaink felé halad? És miért mondjuk ezt? mert a szilárda megalapozott a célainkhoz kapcsolódó inflációs célokkal, és azzal a gazdasággal, amely továbbra is erősödik, úgy látjuk, hogy a munkaerőpiacok egyre szorosabbak lesznek, vagyis egyre kisebb a munkanélküliség. Ezzel azt tapasztaljuk, hogy a nominális fizetésekkel lassan, de biztosan növekszenek. A nominális kompenzációk az eurozónában, ha nem tévedek, 2% körül mozognak, az eurozónában 1,6%-os korábbi ö, szintjükhöz képest. Úgyhogy bízunk abban, hogy alapvetően monetárpolitikánknak köszönhetően az inflációs ráta a céljaink felé halad. Köszönöm. Köszönöm Márko Válli. Köszönöm elnök úr, köszönöm szépen drági elnök úr. Csatlakoznék a legutóbbi válaszhoz, amit Matthias kollégának adott az inflációval kapcsolatban. Nyilván még a mostani számokat nem veszik figyelembe a monetárpolitika alakítása érdekében, de ami a, az elmúlt hónapokban a benzinárakat illeti. Mi a helyzet az a dohányárakkal, stb. stb. Olyan 0,1% körül mozognak ezek az adatok. Úgyhogy a jövőben mi a helyzet az üzemanyaga? Nem a túltávoli jövőben. Tekintettel az inflációra, illetve a stabilitási célkitűzésekre nem volt igazán világos ez a dolog. De ha ebbe az irányba kellene menni, kérdésem az, hogy a központi bank felülvizsgálja-e a politikáját, hogy visszatérjen az előző politikájára. Aztán, ami a nem teljesítő hiteleket illeti. A spekulációk elkerülése érdekében a következő kérdésem. Mi a helyzet a kockázatokkal? Ön szerint szükség van-e arra is, hogy a figyelmet olyan likvid eszközökre irányítsuk, amelyek mondjuk Észak-Európában vannak. A bizony, az Econ a közelmúltban egy tanulmányt készített, főleg a francia és a német bankok vonatkozásában ezek a likvid eszközök elég jó áron vannak. De ha a piacon válság alakul ki, mi a helyzet? Szerintem legalább olyan figyelmet kellene ezekre is fordítani, mint a nem teljesítő hitelekre. Köszönöm. Yes, I'll start from the second question. A második kérdésre kezdem inkább. A bevezetőmben mondtam, és akkor megismétlem azt a részt, ami az ön kérdésére válasz. Amikor a kockázat megosztásról beszéltem, akkor azt mondtam, hogy már megkezdtük, és a közös tőkét megvitatjuk más bankokkal, és a további kockázatcsökkentés célunk az NPL-ek, a nem teljesítő hitelek és a toxikus eszközöket csökkenteni akarjuk bizonyos nagy bankoknak a, az eszközei között. Úgyhogy teljes mértékben egyetértek önnel. A másik kérdés az inflációs rátát illeti. Mi úgy látjuk, hogy a kőolajár csökkenni fog. Annyira bízunk ebben, hogy azt várjuk, hogy a következő hónapokban 1,5%-os lesz az infláció, nem 2%-os. De az alapinflációs ráta nőni fog, a három éves előrevetítésünkben azt látjuk, hogy a kőolajár visszaesik, ugyanakkor az infláció növekszik. 2020 végére a maginfláció magasabb lesz, mint az alapinfláció. A maginfláció, ha jól tudom, 2% lesz, vagy 1,9%, a headline infláció igazából ebből a kategóriából kivettük az élelmiszert és az energiát a maginflációból, és aztán a headline infláció az 1,7-1,8% lesz. Úgyhogy igen. Thank you. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy különböző véleményeket hallunk most képviselni. Barbara Kappelnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Dragi úr. Ma legalábbis számomra nagyon érdekes dolgot mondott. Azt mondta, hogy annak ellenére, hogy az APP program lejár, a beruházási programját a központi banknak folytatni fogja. Csak akkor kérem megvilágítani, hogy ezt hogy kell elképzelni? a 78 milliárdos eurós tőkéjüket növelni fogják, és a belső rizikó kezelést illetően, az egyenleget illetően Az LKB-nak van elég know-how-ja, tudásanyaga, eszköze, hogy a BIPS-et kezelni tudja. Aztán az im, a lakásárakat illetően. A piac finanszírozása az egyre nehézkesebb. Németországban például az a helyzet, hogy 35%-ban túlértékeltek az ingatlanok a piacon, mind a magáningatlanok, mind a nem magánkézben levők. Önök mit gondolnak, mi történik az ingatlan piacon? Köszönöm. Thank you. Um, let me uh, just... Köszönöm szépen. Megint felolvasnám, amit mondtam a múltkori sajtókonferenciánkon. Mi úgy döntöttünk, hogy azt várjuk, hogy a kormányzó tanács, hogy szeptember követően csökkenteni fogjuk az APP-t 30-ról 15 milliárdra, és az APP programot december végére le akarjuk zárni. Ez a középtávú inflációról kapott adatokkal egybevethető. És aztán azt is mondtam, hogy ez nem jelenti azt, hogy a monetáris politikán kevésbé lesz terjeszkedő jellegű, továbbra is lesz egy gazdasági növekedés, és a beruházási politikánk úgy alakul, hogy újra felvásároljuk a beérő értékpapírokat, és a kulcs kamatrátákat illetően azt mondtuk, hogy legalább jövő év nyaráig nem fognak változni. Úgyhogy ezt döntöttük el. Mi azt mondtuk, hogy a kamatlábak legalább 2019 nyaráig nem változnak, és ameddig szükséges, addig nem változtatjuk őket, hogy biztosítsuk azt, hogy az inflációs növekedés a mi kiigazítási előrejelzett útvonalunknak megfelelően alakulnak. Válaszolnék az első kérdésre is, mi szerint a potenciális kockázatokat hogyan figyeljük. Általában az eszközosztályok között nincs nagy különbség. A lakásárak, az ingatlanárak bizonyos nagyvárosokban, illetve országokban kicsit túlzott felértékelődést kaptak. Nagyon figyeljük ezt a szegmást, és Még az is, hogy az elmúlt időszakban a pénzügyi piacok volatilisek voltak, nem változtatott ezen a helyzeten. Mi nem gondoljuk úgy, hogy az ingatlanpiacon rendszer kockázat lenne, mi úgy gondoljuk, hogy helyi kockázatok vannak, itt a makroprudenciális eszközök alkalmasak. Persze a buborékok azok nagyon sokba kerülnek, mind a gazdaságnak, mint hogyha a túlzott hitelnövekedés kíséri őket, mindenkinek. De hogyha ezt megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy a hitelnövekedési ráták azért visszafogottak. Úgyhogy, ahogy mondtam a meghallgatás elején, a leverage nem növekszik legalábbis nem olyan ütemben, semmiképpen sem, mint ami tapasztalható volt a nagyválság előtt. Köszönöm, Gabriel Mato. Köszönöm szépen, elnök úr. Drági úr, mindig örülünk, amikor ellátogat hozzánk, üdvözöljük. Én az EKB éves jelentésének vagyok a raportőre, és remélem, hogy még a nyár előtt belekezdhetek ebbe. Az NPL-eket, a nem teljesítő hiteleket illetően. Az eurozónás bankokban azt láttuk, hogy ö, csökkentek ezek 2017 elejétől számítva mostanáig hogyan tudja garantálni, hogy azokban a tagállamokban, ahol a pénzügyi szektor nagyon kedvezőtlen helyzetben van, ők ne szenvedjék meg az új finanszírozási változtatásokat. Második kérdésem. Az ösztönzőknek a csökkentését és a strukturális reformokat illetően. Ön említette a munkanélküliségi rátát, 8,4%-os jelenleg az EU-ban csökkent, garantálni tudja, hogy ez a trend, ez konszolidálódik? Még akkor is, hogyha az ösztönzőket visszavonják a piacról. Még egy kérdésem lenne a kriptovalutákat illetően. Az Európai Központi Bank azt gondolja, hogy hosszú távon a kriptovaluta piac növekedni fog? És fenyegeti-e a pénzügyi stabilitást? Ön mit gondol a kriptovaluta pozitívumairól, negatívumairól? Köszönöm szépen. Elnök. Az első kérdés. Az nem teljesítő hiteleknek a csökkenése a gazdasági növekedést idéz, gazdasági növekedés visszaesését idézi elő. Ezt évekkel ezelőtt már föltették, amikor nagy nyomás volt a bankokon, hogy a saját tőkéjüket megnöveljék. A válasz nem. Az NPL-ek csökkenése a bankok tőkehelyzetét erősíti, ez azt jelenti, hogy a reálgazdaságnak hitelezésünket profitábilise teszi távon. Hogy egészítsem ki azt azzal, hogy ahhoz, hogy a magánpiacokról tőkét szerezzenek a bankok, nagyon fontos, hogy a nem teljesítő hiteleitől megszabaduljanak. Még két évvel ezelőtt is láttuk, hogy voltak olyan bankok, akik drámaian képesek voltak az NPL-jeiket megnyírbálni, és ezzel olyan tőkéhez jutottak a magánpiacról, ami régebben elképzelhetetlen lett volna. Úgyhogy a nem teljesítő hitelek az NPL-eknek a csökkentése nagyon is kulcsa annak, hogy a hitelezés folyjon tovább. Aztán az ösztönzőknek a visszavonása. Nem vonjuk ezeket vissza. A monetáris pilot, a politika az kiterjeszkedő marad. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az infláció a mi céljaink felé közeled, miközben a nettó eszközvásárlási program kiiktatása kedvező eredményeket hoz. Erről több értékelésünk is van. Miért? Mi úgy gondoljuk, hogy a gazdaság elég erősen hoz, hogy növekedjen, annak ellenére, hogy az APP programot beszüntetjük. De ugyanakkor a kamatlábakat támogatjuk, és az értékpapírok újra felvásárlásával növekedést generálunk. Úgyhogy a monetáris politikánk most folyamatos, az APP-t folytatjuk decemberig, és utána a jelenlegi szinten akarjuk tartani a kamatlábakat legalább, ahogy mondtam, 2019 nyaráig. De akárhogy is van, a monetáris politikai eszközöket mindig hozzáigazítja a kormánytalmanács a fejleményekhez. Végül a kriptovalutákat illetően. Az európai pénzfelügyelettel egyetértve úgy gondoljuk, hogy a vásárló védelmet mindenképpen biztosítanunk kell a kriptovaluták használata során. Azt is kérdezték tőlem, hogy mit gondolok a pénzmosás elleni harcról. Az egyik haszna a kriptovalutának az, hogy névtelen. Úgyhogy itt három fronton kell lépnünk egyszerre. Mindezeket összevetve úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi stabilitást nem veszélyeztetik a kriptovaluták, még kis mennyiségűek, és az eurózónán kívül a mm, kriptovaluták nem igazán jelentősek. Ami a monetáris politikát illeti, nem igazán hatnak ki rá a kriptovaluták. A kriptovaluta nem egy nagyon ö, praktikus elszámolási eszköz, volatilis, és nincs mögöttük intézmény, amely ellenjegyezné a kriptovalutát. Az euró, ami ma euró, az holnap is euró lesz. A kriptovalutának az értéke az pillanatonként változhat, úgyhogy minket ez nem nagyon aggaszt. Köszönöm, Jakob von Weizsäcker. Welcome, Mr. Draghi. Um, I, I want to ask you a question about... Köszönöm, elnök úr. A nexus kapcsolatosan szeretném kérdezni. A tagállamok és a bankok mérlege szorosan összefügg. Közel állunk ahhoz, hogy európai backstop jöjjön létre az, ISF-ben, az SIF-ben, és a követelmények kapcsán számíthatunk arra, hogy meg lehet akadályozni azt, hogy a banki mérlegek az egyes tagállamok költségvetésére negatív hatással legyenek. Ez jó hír, de a rossz hír az, hogy messze vagyunk még attól, hogy a fordított problémára is megoldást találjunk, vagyis amikor az a tagállamnak a költségvetése van kihatással, vagy államháztartása a bank mérlegére. Az SBBS ügyön dolgozom, az SB-kre vonatkozó munkára építre. A senior szakasz a költségvetési kapacitással összevetve akár megoldást jelenthet a fordított problémára, Persze ezt gondosan kell végrehajtani, hogy piaci zavar ne keletkezzen. A kérdésem, ön hogy gondolkodik erről a stratégiáról? Persze vannak mások is. Mennyire tudja ez kezelni a nem a szuverén bank nexust, hanem a bank szuverén nexust? Thank you. Uh, well, first of all... Köszönöm először is. Köszönetet kell mondanunk a bizottságértnak az elvégzett munkáért. Ezzel kapcsolatosan konzultációt tart, konzultálnak velünk, és majd áttekintjük, áttekintjük az EKB mandátumára vonatkozó javaslatokat. Rögtön el kell mondanom, hogy ez a javaslat nem jelentős prioritás a tagállamok számára a jelek szerint. A bizottsági javaslat részben eltér az SRB magas szintű Task Force jelentésétől, és az SB tételek, a juniorok is egyelő elbírálást kapnak, már ami a tőkét illeti, illetve ami a likviditást és a kitettséget illeti. Végső soron ez fokozottabb ösztönzőt ad a befektetése ebbe a termékbe. De a nem szenior tételek kockázatosabbak. A bizottság a magán kibocsátást részesíti előnyben az SB esetében. Ez jó kiindulási pont a situation which has shown to hogy megoldást találjunk egy olyan problémára, ami egyébként instabilitási tényező, amikor válság alakul ki, akár a, az állami oldalon, akár a banki oldalon a rendszerben. Folytatni kell ezen a területen a munkát összességében. Az utolsó szó még biztos nem hangzott el ezen a területen, de ez olyan, mint a költségvetési kapacitás, hogy az az impulzus, hogy dolgozzunk ezen, az nagyon fontos, tehát ezt ösztönözni kell. Quickly. Thank you. I mean, I very much agree with you that one... Köszönöm, nagyon egyetértek, hogy meg kell vizsgálni azoknak az entitásoknak a kérdését, akik az SBBS-t létrehozhatják, illetve hogy hogyan kezeljük a junior tételeket egyetértek a kockázati, a rendszerkockázat testület stratégiájával, de nagyon érdekesnek tartanám, hogyha megvizsgálja a szenior tételt, hogyha ezt nem jól alakítják ki, akkor nem lehet-e, hogy az állam kötvény túl nagy súly lesz a bankok mérlege számára. Ez talán egy vonzó megoldási javaslat lehet, amiről az előbb beszéltem. A kérdés az, hogy a piacok vajon vonzónak tartják-e ezt, és mindig ez a viták alfája és omegája, vagyis, hogy olyan eszközt hozzunk létre, amely a, az államadóság és a bank közötti nexuszt nexust megoldja, illetve amire van kapása a piacon is. Valóban így lehet jobb szenior transot képezni ebben az értelemben. Köszönöm szépen, Werner Lange. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük az áttekintését. Évek óta azért harcolok, hogy az inflációs rátát rendezzük. Ön azt mondta, hogy az energiárak visszaeséje az volatilis, ez fenyegeti az inflációt ma, azt mondta, hogy az inflációs ráta 2% bele nem számolja, ha nem számolja bele az energiaárakot, akkor 1 Na de az energia az része a piacnak, úgyhogy szeretném tudni, hogy az EKB újra akarja definiálni az inflációs rátát? teljes infláció 2% vagy két részre akarják bontani az inflációt, a maginflációra és egy volatilis inflációra. Mi a tervük? Köszönöm. Aztán tíz évvel ezelőtt a Lehman, a Lehman Bank csődbe menése óta visszaestek a kamatok. Az amerikai piacok megemelítik a kamatrátákat. Itt mi a terv, mert a központi banknak a tevékenysége irányadó ezen a téren. Aztán 96 milliárd euró ö, Németországban júniusban az ingatlan piac nak a forgalma, és ö, Olaszországban is nagyon nagy ez a tétel. Most ö, igazából nagyon nagy a kérdés, hogy amíg az euró létezik, és amíg az euró nem problémás, akkor azt lehet mondani, hogy megoldódik magától a probléma. De a kérdés az, hogy általában véve a kockázatot ki fogja viselni és végül az állam és bank szétválasztása. Évek óta hallottuk ezt, de Dél-Európában az állami finanszírozása a bankoknak megnőtt a válság után, úgyhogy ez nem ezt a tendenciát mutatná. Úgyhogy von Weizsäcker úr kérdezte, hogyan kívánnak ebből kikeveredni. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm. Csak hogy egyértelműen fogalmazzak. A célunkat az inflációs főszámok értékében határozzuk meg, ez magában foglalja az energiát és az élelmiszereket is, ez semmit nem változott. Az, hogy más inflációs intézkedésekre is hivatkozunk, ez lényeges azért, hogy rálássunk, hogy ez a konvergencia mennyire stabil. Vajon ne feledkezzünk meg arról, hogy a konvergencia középtávú konvergencia, vagyis stabilan szinten kell, hogy maradjon. Hogyha a inflációs főszám a két százalék veszélybe kerül, mert hirtelen megnő az élelmiszerár vagy az olajár, és arra számítunk, hogy visszatérjenek lefelé, ez nem a középtávú célkitűzés, úgyhogy ez nem teljesíti a céljainkat. Az élelmiszereket, az energiát is tartalmazza ez a célszám. Szeretnénk megragadni azt, hogy a reálgazdaságban mi történik, függetlenül a különböző nagyon szélesen fluktuáló árkomponensektől. Ezeket további információnak tekintjük, hogy véleményt tudjunk formálni a konvergencia stabilitásáról, tartóságáról, hogy ez vajon középtávú, vagy csak érintőleges. Így illeszkednek egymáshoz a különböző definíciók, de a mi céljaink inflációs főszámban fogalmazhatók meg. Második cél, Ön elmondta, hogy egyértelmű a tendencia, de szerintem nem annyira egyértelmű. Most növekszik, korábban is növekedett, aztán csökkent. De valahol máshol igaza van, a, a konvergenciára az országok között szükség van, strukturális reformokat kell végrehajtaniuk a tagállamoknak. Ezt az uniót nem állandó hitelezőkre, állandó adósokra építették a második cél nem önmagában a tőke kiáramlása vonatkozik, hanem a mi eszközvásárlási programunk befolyásolja. Látjuk, hogy a kötelezettségek növekszenek emiatt, majd legközelebb, amikor találkoznak, találkozunk, vagy két alkalommal később, azt fogjuk látni, hogy a kettes cél intézkedései jelentősen csökkentek, legalábbis ami az eszközvásárlási programot illeti. Aztán rákérdezett más intézkedésekre is, amelyek túlmutatnak az állam kötvényeken. Az államok és a bankok közötti kapcsolat made the crisis more serious súlyosabbá tette a válságot, mint korábban. Measures that address this problem either through the private market, through SBs, or through az, hogy a magánpiacon, vagy az, illetve az SB-ken keresztül tudjuk ezt megfogni, még kérdés, de minden ilyen javaslatot üdvözlünk. Nem szabad abba az illúzióba ringatnunk magunkat, hogyha egy súlyos államadóság válság kialakul, akkor egy bank, amely nem rendelkezik állam kötvényel a portfóliójában, biztonságban érezheti magát. Ha súlyos államadóságválság alakul ki, mindenkit érinteni fog ez a bankokat, attól függetlenül, hogy van-e államkötvényük, de nem banki szereplőket is. Egyszerű a megoldás, vagy a válasz, hogyha államadóságválság alakult ki, megszűnik a likviditás, és az adott országból menekül a pénz, a bankok elveszítik a forrásaikat, akár van államkötvényük, akár nincsen az állományukban. A, a hitel minősítés gyorsan csökken, és a bankok minősítése követi az állam minősítését. A bankok, nem bankok, vállalatok a reálgazdaságban fogják megfizetni ennek az árát, és sokkal többet fognak fizetni a forrásaikért. Az államadóságválság mindenkit érint, hogyha kialakul. Ennyi. Thank you, Nina Jill. Köszönöm szépen, Nina Jill. Köszönöm a szót, elnök úr. Itt vagyok. Először is a Brexitről szeretnék beszélni önnel, hiszen a font zuhanó tendenciát mutat, de tulajdonképpen arról van szó, hogy az instabilitást hogyan kezeljük. A Brexittel, illetve a további, további derivatívákra szóló szerződésekkel, illetve a múlt szedán megjelent jelentéssel együtt. A Bank of England azt mondta, hogy amíg a brit kormány ideiglenes rendszert hozott vég létre, az EU ígérte valamit. A bank szerint a 29 trillió derivatíva kapcsán mi a helyzet? Tehát, drági elnök úr, a kérdésem a következő. Mi hogyan reagál a Bank of England értékelésére, illetve arra, hogy felhívja az EU-t, hogy ideiglenes rendszereket engedélyezni. Igazuk van, vagy nem? Hogy az EU nincs kész. Végül, köszönöm, hogy válaszolt a levelünkre, ami a fel, vállalat, nagyvállalati felvásárlási program éghajlatra, való gyakor, hat, éghajlatra gyakorolt hatását illeti. A zöld kötvények felvásárlására utalnék de tovább lépnék. A központi bank elemezte a fő EU-s programok éghajlati hatását? Van-e belső hatástanulmány? Mert a tanulmány értelmében 62% a CFPP kötvényeknek igen magas karbonintenzitással rendelkezik. Aztán a bizottság javasolt egy csomagot a fenntartható beruházásokról, de én úgy gondolom, hogy itt eléggé kevésbé ambiciózus csomagról van szó, és kizárólag éghajlati elemekre koncentrál. Arról nem hallunk, hogy milyen szociális és kormányzási kritériumokról van szó. Tekintetlen a rendszer szintű kockázatokra a nem fenntartható befektetések folya, vonatkozásában, hogyan lehetne ezeket ilyen szinten tartani? Köszönöm. The, <clears throat> certainly, uh, some of... Nos, főleg a központilag létrehozott intézkedések során egyetem, hogy lehet és nem is lehet hatása. A szerződésekben a terminológia megváltozott, és ami a jövőt illeti, ez követendő. Nos, hogy melyek azok a szerződések, amelyek ezzel a problémával szembe kell, hogy nézzenek. Elsősorban attól függ mindez, hogy 2019 március előtt melyek fognak lejárni. Másodszorban, hogy lesz-e olyan jogszabály, amely bizonyos fokig enyhíti a probléma hatását. Ami viszont a mi véleményünket illeti, ez nagyban függ attól, hogy a magánfelek mit tesznek annak érdekében, hogy enyhítsék ennek a hatását. Második dolog, tudásom szerint, ismereteim szerint nincs elemzése annak, hogy programjaink milyen hatást fejtenek ki, illetve az éghajlati tényezőkre gyakorolt hatás a programjainkban. De azt el kell mondanom, hogy mindenképpen megvizsgáljuk ezt, és meglátjuk, mire volt ennek a lehetséges hatása. A harmadik kérdés mi is volt? hogy lehet fókuszálni jobban ezeket a programokat, mert hát elsősorban az éghajlati aspektusokra koncentrálnak, nem pedig a szociális és kormányzati területekre. Nos, először is üdvözöljük a bizottság akciótervét, a jogalkotói javaslatokat. Egyetértünk azzal, szükség van európai fenntartható gazdasági tevékenységekre, és egyetértünk azokkal a célokkal is, hogy a fenntarthatóságról egyértelműen tudjunk, illetve egy új karbon, pozitív karbon ö, viszonyítási alapot hozzunk létre. Az átláthatóságban, jobb összehasonlíthatóságban hiszünk, hogy a fenntarthatósághoz hozzá lehessen járulni, illetve a pénzügyi döntések meghozatalát elősegítsük. Ugyanakkor el kell kerülni azt, hogy túlságosan megterheljük a pénzügyi szabályozók rendszerét. Thank you, Georgios Kirtsos. Georgios Kirtsos. Nekem Köszönöm szépen, elnök úr. Drági elnök úr, itt, itt vagyok. Drági elnök úr, a görög program vége után egyre inkább megnövekedett a görögök érdeklődése az iránt, hogy mi lesz az Európai Központi Banknak a következő lépése. Ez nem csak pénz kérdése, ez az üzenet kérdése is. A következőek a kérdéseim. Mikor gondolja, hogy meg fogjuk tudni, hogy az Európai Központi Bank tanulmánya mit mond a görög adósságról, hogy áll a görög adósság. A második kérdés, és az is persze a Görögországnak nagyon fontos, az az, hogy lehetséges-e, még akkor is, ha késve, hogy a görög állam részt vegyen a quantitative easing programban. És a harmadik kérdés, ami nagyon fontos, és Turnárász úr is megkérdezte ezt öntől, hogy mi történik azzal, hogy derogációt kapott Görögország, most, hogy nem program, nincsen már program Görögországban, és hogy a görög központi bankot illetően mit gondol az Európai Központi Bank, hogy állnak az ügyek? Köszönöm szépen. Thank you. The, first of all, let me... Köszönöm. Először hadd kezdjem a két utolsó kérdéssel, mert végül is egy kérdéshez tartoznak, hogy Görögországnak felmentése van, és csak akkor, hogyha van ilyen felmentése a program után doesn't warrant a waiver. Uh, and uh, we made it clear. So, but... Tehát mennyiségi könnyítésről van szó. Megvan a független DSN-ünk, és felmérjük a kockázatkezelési kezelési megfontolásokat is. Pillanatnyilag Görögország Natural question to ask is after... felmentéssel rendelkezik, és az Eurogroup több intézkedést is hozott, de a QI-nak nem lehet része most, amíg még folyik a program. A kérdés az, hogy mielőtt a saját DS-énket meg tudjuk tenni, ezzel a kérdéssel kapcsolatban meg kell várnunk a választ a különböző parlamentek részéről, eh, akiknek jóvá kell hagyniuk ezt a döntést, amelyet az Eurogroup hozott. Ezt követően várunk kell az FSF igazgató tanácsának döntésére. Csak aztán gondolhatunk arra, hogy értékeljük a kockázatkezelést is például, amiről szó volt. Thank you. Jacob van Weizsäcker. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. A görög kérdés kapcsán. And um, I want to, in first part of my question, follow up something. Na jó, kérdésem csatlakozva ahhoz, amit Werner Langem mondott arról, hogy nyilvánvalóan a bankokat befolyásolja az állam adósságokkal kapcsolatos gond. Természetesen az ember itt arra gondol, hogy Kaliforniában a válság nem vezet ahhoz, hogy a kaliforniai bankok tönkre mennek. Ez pedig felveti a kérdést, gondolom ez volna az első kérdésem önhöz, nem kellene az ilyen helyzeteket elemezni, és különbséget tenni az államadósági struktúrált kockázatok között, illetve egyéb kockázatok között, ami természetesen alapvető probléma, és ami nem merül fel Kaliforniában. És természetesen ebben a kontextusban a legutóbbi tanácsi konklúziók nem nagyon segítettek, amikor a biztonság megerősítéséről van szó, a menekültek humanitárius kezeléséről, szociális védelemről. Lehet, hogy ezt a kockázatot csökkenteni lehet. Ami a szociális védelmi kérdést illeti. Rendkívül érdekelne, hogyan látják a stabilizációs hatást egy munkanélküliségi újrabiztosítás esetén, hogyha lenne egy viszontbiztosításra gondoltam, tehát az elemzésnek ebből a szempontból mi a hatása? Van-e valamilyen stabilizációs ö, effektusa? Az utolsó kérdéssel kezdeném. Nagyon támogatjuk, úgy gondoljuk, hogy ez a helyes lépés, és egy csomó nyilvánvaló oknál fogva, amiről most nem kell részletekbe bocsátkoznom, több stabilizációs, szociális dimenziója van, és versenyképes a monetárunióval, elősegíti a munkavállalói mobilitást, úgyhogy mindenféle szempontból pozitív. Természetesen megfelelően kell megtervezni, figyelembe kell venni a különböző biztosítórendszereket, a munkaerőpiacok közötti különbségeket, és ez nem egyszerű. Itt pedig a saját véleményemet mondanám el, mert a tanácsban erről nem volt szó, de szerintem ez pontosan az az irány, amelybe mennünk kell. Ami a másik megjegyzését illeti. The, uh, the example of California. Kalifornia példája, vagy Texas példája a 80-as évek beli válság során azt mutatja, hogy a jól integrált bankunió, a tőkepiaci unión belül milyen módon tudja elkerülni azt, hogy a válság a banki ágazatból átterjedjen, átterjedjen a gazdaság többi területére. Ha nem tévedek, a 80-as években volt egy olajár összesés, Texas összeomlott nagy részben, és ez a gazdaságot is sújtotta. 20-30 évvel később. És ugyanakkor, és ez azért volt, mert akkoriban Texasba vásároltak a bankok zömében. Ezt a jogszabályt aztán bet tiltották, aztán volt egy másik olajválság, és nem volt semmilyen hatás a bankrendszerre, hogy hitelt nyújthasson a gazdaságnak. Ez megint csak azt mutatja, hogy a magánkockázat megosztása rendkívül hatékonyan működhet, még akkor is, hogyha az állami alapokat használjuk fel ennek, meg, ennek erre a megosztásra. Na most, ha két különböző ö, adósság átstruktúrálásban gondolkodunk, nem tudom. Ha egyszer valami nem működik, minden mindent befolyásol. A legjobb szabály, hogy elkerüljük az állam adósság válságot, amennyire csak lehet. A fiskális stabilitás nagyon fontos. Igen, ahogy ezt az elődöm is mondta volna. Thank you. And any Köszönöm. Egyébként is a szövetségi költségvetése egy cseppet magasabb, mint itt az EU-ban, és szövetségi állam is van. Bizottság? Fulvio Martussek. Nos, következő hozzászóló. Sajnos. Domande. Köszönöm, elnök úr, két kérdésem van. Az első következő. Úgy tűnik tehát számomra, hogy ennek a könnyítésnek különböző hatása lesz az eura. Illetve ennek leállítása Olaszországra is. Második kérdés. A nyugdíjak reformja, a, az adóság csökkentése szempontjából ez a téma teljesen eltűnt a vitákból. Ami a központi bankot illeti, természetesen aggódik az olasz számlák miatt. Úgy gondolom, hogy rövid időn belül Olaszországban ö, várható ö, valami ilyen kezelés? Először az első kérdésre válaszolnék. When, uh, when we decided the, uh, what we decided last... Amit eldöntöttünk a múltkori kormány tanácsülésen, azt a döntést azért hoztuk, mert úgy értékeltük, hogy az infláció konvergálni fog, és erős lesz ez a folyamat, és bíztunk abban, hogy igen, ez a folyamat megtörténik. Mindig észben kell tartani, hogy a stabilitás a cél. nem a bankok profitját akarjuk védeni, amikor kritizáltuk az, hogy túl alacsony volt a kamatláb. Lehet, hogy hosszú távon ez előfordulhat, de rövid távon már nem. Ugyanígy védjük a biztosítottaknak az érdekeit is, amikor túl alacsony volt a kamatláb. Amennyire látjuk, ez a szektor is jól teljesít. Miért? Azért, mert a kötelezettségek emelkedtek, de ugyanakkor az eszközök is emelkedtek. Tehát a mi mandátumunk az nem, hogy a nemzeti költségvetéseket védjük, nem az egyes tagállamokat kell védenünk. Ez az alapkitétel, és bízunk abban, hogy a gazdaság erősödik, ahogy említettem, az APP programnak a fokozatos leépítése az más monetáris politikákhoz is csatlakozik. Egyébként láttuk a piacok reakcióját a döntésünkre, semmi drámai nem történt. A második kérdés Azt hiszem, hogy nem szabad még ítélkeznünk. A tények lesznek a döntőek. And we'll have to see facts before we can express a view. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm Pervons Peres. Monsieur le Président, merci. Elnök úr, nagyon köszönöm a válaszait. Azt hiszem vissza kellene térnem az első kérdésre, hogy folytassuk az eszmecserét, de Nina élre utalnék, illetve utazunk kollégára. Egyetértek önnel abban, hogy a monetáris politikának csak az egyetemen meghatározott szerződésekben foglalt célokat kell követnie, és nem azért született, hogy valamilyen állami politikákat váltson ki, akár a fenntartható fejlődés, vagy a gazdasági tevékenység támogatása terén. Azonban, ami a jó gyakorlatot illeti, megvan az az elképzelés, hogy ahogyan a befektetéseket felügyelik, ahogy találkoznak ezekkel, tehát a jó gyakorlat kialakulhat. Vagyis, hogyan képzelik el a Központi Bank stratégiájában a jelentéskészítő, monitorozó tevékenységet, amely támogathatja a fenntartható beruházást. Tehát hogy lehet ezeket kifejleszteni? Tehát a jelentés készítése, monitorozása gondolok. Köszönöm szépen. Uh, we, um, <clears throat> no, I see, I see, I see, I know where the problem is there. Nem, én értem, hogy mi a probléma. Én úgy gondolom, hogy átláthatóak vagyunk ahhoz, hogy ne kelljen hozzányúlni a CSPP programhoz, és a fenntartható beruházási kötvényeket illetően mindenki azt mondja, minden más piaci szakértő, hogy az egyes összegeket ne tegyük nyilvánossá. Mert ha nyilvánossá tesszük ezeket, akkor bizonyos piaci résztvevők olyan helyzetbe kerülnek, hogy bizonyos résztvevőkről információt szerezve hasznot kovácsolnak ebből, és a többiek helyzete veszélyeztetődik de hogy az összesített jelentésekről van szó, azt megtehetjük. Köszönöm, Marius Rosetti. Yes, uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, drági úr, hogy eljött ide ma. Két kérdésem van, az első kérdés. Az árstabilitásnak mi a definíciója ön szerint? Az EKB azt mondja, hogy akkor, ha az infláció 2% alatt van, de nem messze tőle, ez az árstabilitás. De a nominális konvergencia céljára, amikor az egyes országok teljesítőképességét mérjük, akik tagjelöltek, az LKB e ezekben az esetekben más definíciót használ az árstabilitásra. Olyankor azt mondják, hogy a három legalacsonyabb kamatrátával rendelkező tagállam átlaga. Én aggódom. Nem lehet egy kifejezésre két külön definíciót adni egy olyan terminus technikus esetén, ami benne van a szerződésben. Az árstabilitás az árstabilitás. Meg tudna magyarázni, hogy miért van ez az eltérés a definíciókban, és hogyan indokolják azt, hogy két külön definíciót használnak. A monetáris tranzakciókat illetően szeretném, ha megerősíteni, hogy még mindig létezik egy program, eh, ahol eh, az EKB beavatkozik, ha szükség van rá. Az első kérdés, igen, van rá eszköz, része az eszköz dobozunknak. Aztán a definíciókat illetően. A két definíció nagyon különböző. Közel, de 2% alatt középtávon az infláció ez a mandátumunkkal összeegyeztethető. A második definíció az arra vonatkozik, hogy a potenciális tagállamoknak a konvergentálódó képességét elemezhessük. Tehát az egyik saját használatra, saját célkitűzésekre, a másik pedig tagjelölt országokra. Én visszakérdeznék, de a tagjelölt országok esetében, akik tagok akarnak lenni, az inflációs rátájukat konvergálni akarják az eurózónához. És a monetáris politikánál is az a cél, hogy közel 2%-hoz, de az alatt legyen az inflációs ráta. Nem, nem lehet két különböző mutatót alkalmazni. Nem kérhetnek alacsonyabb inflációs rátát a tagállamoktól, pedig ez történik a gyakorlatban, azt mondják nekik. Pedig a szerződés azt mondja ki, hogy az inflációs ráta, a három legalacsonyabb inflációs rátájú tagállam átlagá adja ki. Ez 0,1 százalék. Akkor ezt akarják, vagy a 2 százalékot? De már mondtam, a két helyzet teljesen eltér. És a három legalacsonyabb rátájú átlag. Ezt akkor írták bele a szerződésbe, amikor magas volt az inflációs ráta. És akkor mivel magas volt, azt akarták biztosítani, hogy ne legyen túl magas a belépő országok rátája. De benne van a szerződésben, de mondtam, a két ráta definíciónak nagyon eltér a célja. Az egyik az ellenőrző politikákra szolgál az EU-n belül, a másik pedig azt ellenőrzi, hogy a saját független politikáikban a tagállamok mit csinálnak, amikben nem lépnek. Marias Notis, drági elnök úr, a következő kérdést szeretném feltenni az Eurogrop döntéséről a görög programot illetően. Ön nagyon jól tudja, hogy a harmadik görög program 86 milliárd euróról szólt, és nagyon komoly megszorító intézkedésekre, amik még komolyabbak lettek. De igazából a végül csak 24 milliárd eurót érintett a program. Mégpedig azért, mert nagyon nagy problémáink vannak a vörös hitelekkel. Van egy nagy veszély, és ezzel foglalkozniuk kell. Mi úgy gondoljuk, hogy nem a hitelezők kell, hogy hátrányos helyzetbe kerüljenek. Biztos emlékszik arra, hogy a harmadik programban, amikor feltőkésítették a bankokat, akkor 25 milliárdot ígértek, de csak 5 milliárdot adtak. Ön mit gondol a 25 millió, milliárdból? Legyen egy olyan alap, amivel ki lehet váltani a vörös hiteleket, hogy hozzásegítsük a hiteleseket ahhoz, hogy ne veszítsék el az otthonaikat? Én egyébként másfél évvel ezelőtt is feltettem ezt a kérdést, akkor azt mondta, hogy hiányoznak a számadatok, most már vannak a számadatok, nőtt a vörös hitelek száma, de ugyanakkor a 25 milliárd eurós harmadik csomagban elérhető pénzeket nem osztották szét. Ezek a pénzeket nem fordíthatnak arra, hogy a hiteleseket segítsék, hogy pozitív eredményt kapjunk. És Ebben a kérdésben kérném a válaszát. Köszönöm. I, um, first of all... Először is nem uh, vagyok tisztában pontosan ezekkel a számokkal. Másodszor ez nem a mi döntésünk, ez a tagállamok döntése. Harmadik gondolatom, hogyha átfogalmazhatom a kérdését egy kicsit általánosabbra, a közpénzt nem lehet úgy felhasználni, hogy a rossz hiteleket megvegyük a, megvegyük a bankoktól, esetleg egy olyan áron, hogy ne legyen a banknak vesztesége, hogy a többi felet megvédjük a nem teljesítő hitelekben, de nem volt ez lehetséges az állami támogatási szabályok miatt. Azok az országok, amelyek megpróbálták ezt megtenni, nem tudták megtenni, vannak olyan szabályok, amelyek ezt a folyamatot gátolták. Elnök úr, ha megengedi. Drági úr, görögül folytatom. Nagyon jól ismeri a bizottságnak a döntését, márciusban született, ami azt mondja, hogy mi egy rossz bank, mi a kritériumai ennek, ezek alapján lehet a vörös hiteleket bejelölni. Ott van Olaszországnak a példája. Úgyhogy az a kérdésem, hogy talán a harmadik program keretében lehetne ezeket a tőkéket ebből a 25 milliárd euróból fölhasználni, mert ez egy külön program Görögország megmentésére, és akkor ez pozitívan hatna a vörös hitelek felszámolására. Köszönöm. I, told you. Amint elmondtam, nem a mi döntésünkön múlik ez. Minden esetre, hogyha ez a pénz meg lenne is, és hogyha használható is lenne elvben, lennének olyan problémák, amelyekkel más országok is találkoztak, amikor is úgynevezett rossz bankokat akartak létrehozni, amelyek megvennék a rossz hiteleket, nem a valós értékükön, hanem olyan áron, amely nem piaci ár. Ez volna az egyetlen módja annak, hogy ezt a célt elérjük, de ez nem volt lehetséges az állami támogatásra vonatkozó szabályok miatt. Van még egy percem. I would like to continue a question on QE. If you want an answer, use... A QE-vel kapcsolatosan szeretnék feltenni kérdést. Görögül. Elnök úr, a QE-t a qualitative easing-et illetően vannak ennek megfelelő hasonló programok a görög cégek számára? A kérdésem a következő. Mik a kritériumok arra, hogy a görög cégek kaphassanak kvalitatív easinget, és van olyan, hogy kötvény újra felvásárlás, erre lehetség, lehetőség nyílik a Görögországon, ha 2019-ig a kollektív easinget megkapja Görögország. Addig nem tudok válaszolni erre a kérdésre, amíg eh, ugye ahhoz, hogy a programban részt vegyen valaki, mentesítése van szükség, vagy eh, pozitív értékelésre az adósság fenntarthatóságáról. A mentesítés le fog járni a programmal kapcsolatosan, a jelenlegi programszabályok nem tesznek lehetővé új mentesítést. A DSA elvégzése érdekében először is azt kell tudnunk, hogy a tagállamok, bizonyos tagállamok parlamentje hogyan válaszol, aztán az FSF igazgató tanácsának a válaszát is ki kell várnunk, és akkor tudunk eh, erre választ adni. Which in any case both eh, are most likely to be positive, so this is gives... Valószínűleg pozitív lesz, ugye? Mi az, ami pozitív, kérdezi Drági úr? A nemzeti parlamentek döntése, az FSF döntéssel kapcsolatosan. Bízunk abban, hogy ez a megállapodás végrehajtásra kerül Görögország esetében. Minden esetre köszönöm, drági elnök úr, LKB elnöként most ezt a kalapját viselte, és most üdvözöljük a másik szerepkörében az Európai Rendszerkockázati Testület elnökeként a makroprudenciális felülvizsgálatért felelős. Legutóbb ebben a minőségében 2017. november 20-án jelent meg a körünkben a testület éves jelentését. Ma teszi közé a március 31-én véget ért időszakra nézve makroprudenciális intézkedésekről szól, amelyek az Unióban történtek, a kontraciklikus puffer alkalmazásáról elsősorban, valamint a likviditási és befektetési alapok vonatkozásában az SRB létrehozó rendeletet felül fogják vizsgálni, a jelenlegi bizottsági javaslatot később tárgyaljuk majd ezen a héten. Ez szerint az illetve az testület megengedte, hogy a találkozóikon jelen legyenek a jelentéstevőink. At, uh, five, uh, 5 óra 45-kor végezünk a 3 6-kor, úgyhogy így gazdálkodjunk az idővel. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy elnökként szólhatok önökhöz. Ma hetedik éves jelentésünk jelenik meg, amely 2011. április 1 -e és 2018. március 30-a közötti időszakot öleli fel. Itt az elemzés is megtalálható, illetve arról is szó van, hogy hogyan járulunk hozzá a makroprudenciális mm, keretekhez. Ajánlásokat is fogalmaztunk meg nagyon sok területen az éves jelentésben, amelyről már szó volt korábbi üléseink során is. Ezért a mai megjegyzéseink során csak azokra koncentrálnék, amelyek két területről szólnak. Először is röviden elmondanám, hogy milyen fejleményeket tapasztaltunk a makroprudenciális politikák terén nemzeti szinten, majd ezen túl európai szintre térnék rá, rámutatva arra, hogy melyek a fő jellegzetességei azoknak az ajánlásoknak a bank részéről, amelyek a likviditás és leverage területekre vonatkoztak amikor legutóbb novemberben találkoztunk, akkor négy makroprudenciális hatóságról beszéltem. Norvégia, Izland is úgy döntött, hogy aktiválja ezeket a ciklusokkal szembe menő buffereket. Litvánia, Dánia, Franciaország és a közelmúltban Írország is hasonló lépéseket tettenek eredményeképpen most tíz tagország úgy döntött, hogy bank ágazatuk ellenálló képességét növeli, 0,25%-ról 2%-ra növelve azt. Úgy értékelem, hogy ez lesz az új normális helyzet, Tekintettel arra, hogy a jelenlegi pénzügyi ciklusok országonként változóak, akár csak a kockázat preferenciák, illetve a toleranciák. Úgy gondoljuk, hogy egy csomó hatóság fel fogja használni majd valamikor ezeket az eszközöket. Nézzük a másik fontos területet, amelyel foglalkozunk, az ingatlanokat. A nemzeti hatóságok továbbra is rendkívül aktívan lépnek fel a lakossági ingatlanok vonatkozásában. Nagyon sok tagállam legalább egy intézkedést hozott, hogy az itteni hiányosságokat megcélozza. Nagyon sok ország többféle eszközt alkalmaz a kollaterális problémák megoldására. Most tárgyaltuk meg az instabilitási kérdéseket a kereskedelmi területen, és jelentés is készül majd az elkövetkezendő hónapok során ebben a témában. Remélhetőleg a következő találkozásunk alkalmával be is számolhatok majd erről, ami a beruházási alapokat illeti. Nyilván emlékeznek arra, hogy egy évvel ezelőtt itt a bizottságon belül említettem azt, hogy milyen sok kockázat merülhet fel, mert egyre nagyobbak ezek az alapok. A likviditási kockázatok és a leverage-hez kapcsolódó kockázatok voltak a legfontosabbak ezek közül a bank szerint. Februárban az idén ajánlás fogalmazódott meg, annak érdekében, hogy ezen a aggályokkal foglalkozzunk. Az ajánlás két fontos intézményre irányult, az európai állami kötvények és piacfelügyelet volt az egyik, és az ESMA, amelynek felügyeleti feladatot kellett volna látni a mikroprudenciális és makroprudenciális feladatok ellátás érdekében. Mindazonáltal javítani kell a szabályozókon is. Ezért az ajánlások között volt az is, hogy az Európai Bizottság új jogalkotói kezdeményezésekkel éljen. Első aggályunk azért fogalmazódott meg, mert a likviditást kezelő eszközök mások és mások Európai Unió szerte. Are important as they help a Redemption Gate, a Redemption Fee például nagy nyomást jelent a likviditási feltételek vonatkozásában bár egyes eszközöket nem akarnak rákényszeríteni a beruházási alapokra, azt szeretnénk, hogy minden tagállamban rendelkezésre állnak ugyanazok az eszközök. Másodszorban rámutattak arra is, hogy szükség van arra, hogy a likviditási nyomást a beruházási alapok vonatkozásában is csökkentsék. Útmutatások is születtek azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell stressz teszteket végrehajtani. Azt is ajánlítok, hogy a kevésbé likvid alapok esetében rámutassanak arra, hogy stresszes ö, piaci körülmények között is fel lehet tartani ezeket az intézkedéseket. Tudjuk azt, hogy bár a felügyelőknek van lehetősége arra, hogy a leverage-t csökkentsék, nem használják ezt az eszközt. Nagyon fontos, hogy mivel nincs útmutatás, nincs korlát, problémás a helyzet. Finally, we found that the lack of harmonized... Végül pedig nincs harmonizált jelentéskészítés eh, a tagállamokban, ez pedig bizony akadályát jelenti a megfelelő intézkedéseknek. Az ajánlások között szerepelt az is, hogy az Európai Bizottság jogalkotói javaslatot készítsen, ösztönözzük azt, hogy nagyon gyorsan végre is hajtsák ezeket az ajánlásokat. Készek vagyunk abban, hogy, arra, hogy segítsünk, és reméljük az Európai Parlament is részt vesz ebben a jogalkotói folyamatban. Monitoroz a beruházási alapok területén, és segít nekünk. Ezen folyamat részeként most volt szó az szeptemberben megjelenő Shadow Monitor témájában. Madame Fervons Berez és Munkarbaz hölgyet és urat üdvözlöm, akik jelen voltak a legutóbbi ülésen. Reméljük, hogy a testre szabott megoldás Beres asszonynak és Bolz úrnak segítséget nyújt majd munkájuk ellátás elvégzésében. Nagyon köszönöm a figyelmüket, ha kérdésük van, kérem fogalmazzák meg. Thank you and thank you for the tailor-made accountability. Köszönjük szépen ezt a nagyon testre szabott beszámolót. És akkor most a előadóknak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, köszönjük szépen a bevezetőjét. Én is szeretnék önnek köszönetet mondani, hogy Pervas Beres és én Frankfurtban a az igazgató tanácsi ülésen ott lehettünk. Azt hiszem, hogy nagyot segített a munkánkon, és azt gondolom, hogy nagyon örülünk annak, hogy itt van megint nálunk. Nyolc éve tölti be ezt a pozíciót, a, miközben a központi banknak az elnöke is. A központi bank elnökeként nyilvánvalóan amúgy is leterhelt a munkája. Én úgy gondolom, hogy ezt a kettős kalapot nagyon jól hordja, de természetesen az Európai Központi Bank munkájának a figyelmen követése nagyon fontos számunkra is. A napi munkáját illetően sokat segíthetünk mi is a parlament részéről. Ott a banki felügyeleti mechanizmus jelenleg a strukturális és átláthatósági kérdéseknek kötelezettsége, hogy ezeket a kérdéseket tisztázzák, és egyre nagyobb a nyomás, hogy közzé tegyék az adatokat. Biztos belegondoltak abba, hogy hogyan lehetnének jobban jövő orientáltak. Úgyhogy a kérdésem a következő, hogyan ö, próbálja láthatóbbá tenni intézményét, hogyan próbálja ö, érzékelhetőbbé tenni, nem csak az Európai Parlamentben, hanem a piacokon is, és az európai állampolgárok felé is. Köszönöm. Thank you. Pervás Perez, we have the group. Uh, merci, moi je vais pas... Köszönöm szépen. Nem fogok visszatérni arra a látogatásra, amelyet a múlt héten kollégámmal ö, tettünk. Csak annyit mondanék, hogy rendkívül fontos volt mindez. És én is szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért. Úgy gondolom, nem első alkalom és utolsó alkalom volt ez. Két dologra térnénk. ki. Az első. Bevezetében a B szót, a Brexitet nem használta a rendszer kockázat szempontjából. Úgy gondolom, hogy a feltételek, amelyek között folyik a tárgyalása az Egyesült Királysággal, még akkor is, hogyha a probléma fölvetése nem monetáris jellegű, úgy gondolom, hogy lehetnek olyan ö, mozgások, ö, zavarok ö, a piacon, amelyek rendszer jellegűek lehetnek. Erről egy-két szót szólna? Aztán sokat beszélt a likviditási kockázatokról illetve a beruházó cégekről. Nyilván ön is tudja, pillanatnyilag folyik a tárgyalás az Európai Bizottság által előkészített jogszabályokról, amelyek ezekről szólnak. Az egyik kihívás az, hogy a bázeli jogszabály milyen mértékben alkalmazandó ezen rendeletek és irányelvek vonatkozásában. Ön szerint melyek azok a legfőbb elemek, amelyeket bele kellene foglalni ezekbe a szabályozókba, főleg a likviditási kockázatok, illetve ha jól értettem, ahogyan fogalmazott, hogy az európai piacon hogyan tekintenek ezekre az alapokra, és nem igazán pozitívan. Köszönöm. Well, on, uh, <clears throat> on the first question... Az első kérdést illetően. Az nagyon fontos, hogy a rendszerkockázati testület jobban látható legyen. Ehhez nem kell megváltoztatni a struktúráját, hanem kezdeményezéseket kell kezdeményeznünk, amiket az Európai Parlament is támogat, és akkor ezeket megvalósítjuk. Például hogyha a pénzügypiaci kitettséget akarjuk fokozni, akkor ezt megtehetjük. Ezért nagyon fontos, hogy a rendszerkockázati testület irányító tanácsa együttműködjön. Hogyha ismertebbek akarunk lenni, akkor kezdeményezéseket kell tennünk, a pénzügypiacokon, vagy az Európai Parlament segítségével ezt emelte könnyen meg lehet tenni. Úgyhogy más kormányzati változtatásokra tett javaslatokat nem kommentálok, de ahogy mondtam, nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Ami a Brexitet illeti, hát minden attól függ, hogy hogyan kezelik ezt a kérdést. A múltkor beszéltünk erről, nagyon óvatosak voltunk, azért, mert nem csak itt esik erről szó, és persze nem akarunk beleavatkozni a tárgyalási pozíciókba. A múltkor nagyon hasznos vitát folytattunk, azt láthattuk, hogy úgy vitathatjuk meg a Brexitet, hogy mások nem avatkoznak bele a politika alakításunkba. Létrehoztunk egy technikai csoportot a Bank of england azért, hogy elemezzük hogy ha a legrosszabb elképzelések valósulnak meg, akkor milyen kárelhárítást végezhetünk. Ezt fogjuk tenni. És a Brexitről szóló vita nyilvánvalóan, hogy a rendszer kockázat testületben egyre gyakoribb lesz. Hát minden attól függ, hogy hogy kezeljük ha a Brexitnek a gazdasági hatását tekintjük, az limitált lesz. Hát próbálok óvatosabban fogalmazni. Az összesített végeredményt <clears throat> figyelembe véve korlátozott lesz. De lesznek olyanok, akiket jobban érint, főleg rövid távon. Nagyon nehéz előre látni, hogy mi lehet a pénzügyi következménye, hogyha a folyamatot nem kezelik megfelelőképpen. És hát mi nem vagyunk tárgyaló felek az asztalnál, úgyhogy az a kötelességünk, hogy a belső piac integritását védjük, a szabadságjogokat tiszteletben kell tartani, és vigyázni kell arra is, hogy ne hozzunk létre pénzügyi stabilitási kockázatokat, de ha a parlament szeretné, akkor az Brexitről e, készítünk egy külön felmérést, de ez nem, mi nem vagyunk tárgyalófelek az asztalnál. Ami a likviditási mutatókat illeti a beruházási alapokkal kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy a likviditást kezelni kell sokféle eszközzel. Ez az alapkezelőket eh, segíti a krízis helyzetekben. Az alapoknak demonstrálnia kell ezt a képességüket, azt, hogy a befektetési stratégiájukat fent tudják tartani. A likviditási terhelési teszt nagyon fontos. Ami a kapaszkodókat illeti, nagyon fontos az ezzel kapcsolatos kockázatokat kielemezni. ez útmutatók kellenek, hogy még az alternatív beruházási alapoknak a buktatói. Köszönöm. Notis Marias. Elnök úr, én megvárom, amíg tolmácsolást kap. Elnök úr, én a biztosítási alapokra kérdeznék rá, a biztosító cégekre, hiszen tudja mindenki, hogy mekkora szerepet játszanak a gazdaságban. A kérdésem megint a biztosító társaságokra vonatkozik Görögországban. Katasztrofális a helyzetük, legalább 12 milliárd eurónyi kárt szenvedtek. A kérdésem a következő mivel az előbb már említettem azt a 24 milliárd eurónyi kölcsönt, amit Görögország kapott volna a harmadik programban, lehet, hogy ezeket a pénzeket lehetne arra fordítani, hogy a biztosító társaságokat tökésítsék fel, hogy valóban egészségesen működjenek? És 2019-től kezdve rendesen működhessenek, ahogyan ezt mondta az Eurogruppon. A görög kormány azt gondolja, hogy a programot követően dönthet úgy, hogy nem csökkenti a nyugdíjakat tovább 2019. január 1 után. Ön egyetért ezzel? Van olyan kötelezettség, hogy a nyugdíjakat csökkenteni kell 2019. január 1 -e után? Köszönöm. Members should stick to the point of this lehet, hogy inkább a meghallgatás témájához kellene tartanunk magunkat, ami egyáltalán nem a nyugdíjak. Köszönöm szépen, elnök úr. 2016. februárában az ESRB azt javaslatta, hogy karbonstresszt kell tartani bankoknak és biztosítóknak. Úgy tűnik, hogy nincsen nyílt vita ezzel kapcsolatosan. A bizottság válaszolt a parlament kérdéseire azzal, hogy tudomásul veszte, id, idézek, ez hasznos elem lehet a stabilitás elítél, megítélésében, a pénzügyi rendszer vonatkozásában. Jelentésem a témakörbe, ebből idézek, az európai karbonstressz bevezetése, ahogyan az európai rendszerkockázat testület javasolta a pénzügyi közvetítők számára, hogy megállapítsuk az ilyen eszközök kockázatát. Mivel ezzel kapcsolatosan nincsen különösebb érdeklődés a taxonómia fejlődésével kapcsolatosan, milyen javaslatai vannak a karbonstressztesszel kapcsolatosan, már ami az európai bankokat illeti? Csak hogy az első két kérdésre válaszoljak. Mint már említettem, ez nem a mi döntésünk, ahogyan korábban szót tettünk róla, ami igazán eh, megnehezíti a közpénzek felhasználását, eh, a pénzügyi közvetíték újratőkésítésében, az az állami támogatásra vonatkozó szabályok. Erről többet nem is nagyon tudok mondani, ugyanez vonatkozik a másik kérdésére is, ami a nyugdíj csökkentéseket illeti és a kormányprogramokat. Mi nem veszünk részt ebben a párbeszédben. Ez a kormány és a tagállam, valamint a bizottság közötti egyeztetés. Ami a fenntartható pénzügyi szabályozást illeti, igen, egy projekttímet állítottunk össze, hogy ezen a témán dolgozom, metodológiát dolgozunk ki, a forgatókönyvek elemzésére nézve, amely javítja elemzési kapacitásainkat a klímaváltozás kockázatai vizsgálatában. Az EKB a központi bankok és szabályozók, testületek vagy felügyeletek hálózatához kapcsolódott a tekintetben. Remélem, hogy jövőre többről tudok majd beszámolni, egyelőre ennyi a hír. Azt arra kell tehát számítani, hogy jövő évben lesz egy javaslat. Milyen időzítésre lehet számítani? Ez fontos kérdés, ugye az ütemezés. Majd meglátjuk, hogy a projekt tém milyen eredményeket mutat fel, és akkor az idézítésben is tisztában látunk. Minden esetre Annyit tudok csak mondani, hogy ennyiről tájékoztattak, hogy egy ülése volt a projektémnek, most kezdték meg a munkát, Bernár. Bonjour, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a rendszerkockázatokat illeti, beszélnék az Egyesült Államok és az európai vállalatok kereskedelmi harcáról, és ennek a jogi alapjairól. A BNP Bariba 9 milliárd dolláros bírságot kapott az európai, az Egyesült Államoktól egy területen kívüli értelmezés alapján. Ez a BNP Paribánál rosszabbul tőkésített bankra végzetes lett volna. Az a, ez a fajta célzott támadás az USA adminisztráció részéről oda vezethet, hogy pánik alakul ki, és tömeges forráskivonás az eurozónában. 2018. februárjában volt egy lett bank, amelyet megtizedelt az Egyesült Államok intézkedése. Még az oroszokat is érintette ez az amerikai diktátum, például az alumínium gyártásban. Múlt áprilisban önkényes szankciókkal nézett szembe ez a gyártó, csődbe ment, és ennek rendszer szintű kihatása van a pénzügyi piacra és Az USA hatóságai most kezdték el vizsgálni ezeket a szankciókat, és Irán ellen is ilyen szankciókat vezetnek be. Európai cégeket megbüntethetnek olyan bűnökért, amelyeket el se követtek a központi banknak az európai bankokat fedeznie kellene. Ez az egyoldalú döntéshozatali forgatókönyv megismétlődhet számtalanszor. Amerikai szankciókat intéztek öt jelentős európai céggel szemben. Az egyik a Gazprommal és a Nord Streammel is kapcsolatban áll, az NG. Uh, let me uh, finish, no. please. Euh, souvenons-nous, euh, souvenons-nous de l'impact de la faillite de Enron et de WorldCom sur les marchés. Az Enron 2002-ben nagy hatással volt, amikor csődbe ment. Hogyha az idejéből kifutott, akkor sajnos nem fejezheti be az elnök. Nagyon egyértelműen fogalmaztam. Nincs két kérdésre sem idő. Vége. At this stage, we have not discussed this. Jelen pillanatban erről nem tárgyalunk, egyértelműen súlyos problémáról van szó, nagyon releváns problémára mutatott rá. Remélem, hogy nem így alakul, de hogyha mégis olyan helyzet formálódik, amikor is lényeges pénzügyi stabilitási kockázat alakul ki, akkor valóban el kell döntenünk, hogy mit tehetünk, hogy a kockázatot hogy tudjuk csökkenteni vagy megelőzni. Thank you. I apologize with Matt Carty. Yes, please. You have the floor. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, drági úr, ismét a körünkben. Köszönöm a bevezetőjét. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy mennyire elégedetlen vagyok azzal kapcsolatosan, hogy az ombudsmanunknak mit válaszoltak a G30-as ügye kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyben. Kérdésem, mint az SRB elnöke bizonyára foglalkozik az ír ingatlanpiac sokjával, a nemzetközi félelmek zavart okoztak az ír piacon. Múlt évben megint felmerültek a félelmek, hogy buborék alakul ki, inflálódik az ingatlanpiac Írországban. Social housing comments I fully agree with Now we have new warnings. Most új figyelmeztetések jöttek a bizottságtól, az IMF-től, az OECD-től. Két dologra összpontosítanak. Több tízezer meglévő jelzálog hitel lehet fenntarthatatlan a kamatnövekedés miatt, amire számítanunk kell. Másodszor a gazdasági stabilitás kockázata is megjelenik, hiszen túlfütötté válik az ingatlanpiac, a magánbefektetési források vagy alapok befektetése miatt. Kérem mondja el a véleményét, mi lehet a kamat környezet változásának hatása az írjázálók hitelekre, és milyen ajánlásai volnának, hogy rendezetten lohadjon le, úgymond ez a buborék. Warning or opinion to Ireland. Tudna-e figyelmeztetést vagy véleményt adni a jelenlegi kockázat a jelenlegi helyzet kockázatairól. Köszönöm, Barbara. Danke, Herr Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. A Brexit kérdésében volna még egy kérdésem. Tegnap óta a, már tud, kicsit többet tudunk a forgatókönyvekről, vagyis hogy a pénzügyi piac nem volna az egységes piac része, csak a, az áruk szabad mozgását biztosítanák. Milyen következményeket tud elképzelni, milyen köz, következményekkel lenne ez az egységes piacon kívüli pénzügyi szolgáltatásokra? Másodszor A bankok intézményes kereskedelme nagy rész Londonon keresztül bonyolódik. Milyen változásokat kell várni ezen a piacon? Miután az Egyesült Királyság kilép, vajon az EKB-ben változik-e a Bank of England helyzete? Thank you. Köszönöm szépen. Az első kérdésére válaszolva, az Ír Központi Bank emelte a kontraciklikus tőke puffert e, nulláról egy százalékra múlt héten, ez már válaszlépés. Általánosságban ez a kérdés gyakran felmerül más összefüggésben is, amikor azt látjuk, hogy a lakossági ingatlan értékelések vagy túl feszítettek lesznek bizonyos országokban. Ugyanez vonatkozik a kereskedelmi ingatlan ágazatra is, ami pedig az első kérését illeti a 2016-os elemzést. Az SRB nyolc országnak adott kifigyelmeztetést, amelyek olyan lakossági eladósodottságot mutattak, illetve ahol az ingatlanárak olyan erősen emelkedtek, hogy ez kockázatot jelenthet. Vannak helyzetek, ahol még feszítettebb a, a szituáció. A sérülékenység legfontosabb forrása a kereskedelmi ingatlan piacon az, hogy a befektetők hozamra vadásznak, az árak felemelkedtek, történeti összehasonlításban és különösen a prémium szegmensben, és sérülékeny váltak ezek a piacok, és változtak a kockázati prémiumok. A bankoknak fontos szerepe van ide, de nem banki szereplőknek is az EU egészében egyre fontosabb szerepe van. Mivel a nem bankoknak és a határon átnyúló pénzügyi mozgásoknak egyre nagyobb a szerepe, új makroprudenciális eszközöket kell rendelkezésre bocsátani és végrehajtani, nem bankok és kereskedelmi ingatlanfejlesztők esetében. Többször felmerült már, hogy meg kell, gondol, meg kell fontolnunk, hogy makroprudenciális eszközöket nem bankoknak is ki kell dolgoznunk, hiszen gyakran olyan tevékenységeket folytatnak, amelyek hasonlatosak a banki tevékenységekhez. Ez esetben a legfontosabb pénzügyi közvetítőkre gondolok. Az e- első kérdésére ennyiben válaszolnék. A másodikra. Gyakran mondom, hogy korai még olyan eshetőségeket taglalni, amelyek még nagyon korai fázisban vannak. Hogyha az egységes piac integritását meg akarjuk őrizni, a, pénz, a végső megoldás esetében bizonyos tevékenységekben lesz paszport, máshol nincs. A tárgyalások még nem zárultak le, és nem tartunk még ott, hogy konkrétumokról beszéljünk. Az, hogy a Bank of England megfigyelő tag lesz, erről még nem esett szó erről sem. Thank you, uh, Burkhard Balz. Thank you very uh, brief. Uh... Köszönöm. Nagyon rövid második kérdés. a központi bankoknak sok a kompetenciája e, ezen belül, ez jó dolog. De fennáll a kockázata annak is persze hogy csak egy oldalú az ismeretanyag. Kérdésem tehát elnök úr önhöz a következő. Ha szélesebb körű szakérdelemre van szükség, a elképzelhető, hogy a pénzügyi felügyelők Thank you, Chair, and uh, welcome. bátrabbak lesznek? Köszönöm, elnök úr, mondja Tangur. úr. A 2016-os jelentés eléggé népszerű az Európai Parlamentben, el kell mondanom. A fenntartható finanszírozás hatásait illetően vannak módosítók a CLA cld ről is, ahol a parlament megpróbálta belevenni a rendszer kockázati tényezőket a prudenciális intézkedésekbe. Bár úgy tűnik, hogy önnál nem igazán népszerűek ezek a kérdések. Úgy tűnik, mintha elfeledkezett volna róla. Mi a helyzet a fejleményekkel? Még egyszer megpróbálkozom ezzel. Szerintem jó ez a jelentés. Nem kellene tovább vinni ön szerint? Ha igen, hogyan? a bizottság kellene, hogy ezt megtegye, vagy maga rendelet? Hogyan? Uh, the first question, um... Első kérdés. Hadd mondjam el. A szavazók, a Nemzeti Központi Bankok, az ECB, de az egy, ECB egyébként csak három a 37 tag közül, úgyhogy nem lehet megmondani nekik, hogy mit tegyenek és mit nem. Aztán van a három elnök, a tanácsadói tudományos bizottságnál, az elnöke a tanácsadói szakmai bizottságnak, és van még egy. Tehát hárman vannak. Tehát a központi bankok, de nem csak is kizárólag. Persze, igen. Ha-ha-ha. Jó, csak azt akartam elmondani, hogy van egy csomó minden. De más dolgokat is figyelembe kell venni. Nemzeti szinten 19 tagállam nevezett ki központi bankokat, mint nemzeti kinevezett hatóságot, amelyek a makroprudenciális politikáért felelősek a bankágazatban. Úgyhogy összességében, ha mindezt vesszük, meg azt a tényt, hogy tulajdonképpen hasznos dolog, hogyha az ember a központi bank függetlenségére alapoz, mert ezek függetlenek a nemzeti kormányaiktól, függetlenebbek, mint más hatóságok, akkor gyakorlatilag kielégítő a helyzet. Ami a másik kérdést illeti, nem voltam tudatában, hogy nem igazán mozdultunk előre, de azt mondanám, hogy igennel válaszolnék a felvetésre. A bizottsági javaslat egy korábbi uh, tanácsadói tudományos bizottsági munkára utal. És ahogy már korábban is mondtam, egy projektimet hoztunk létre, hogy megvizsgálják ezt az elképzelést. Tehát megvan ez a munkacsoport, amely különböző ö, lehetőségekkel foglalkozik, de ha van más javaslata azzal kapcsolatban, hogy egy olyan intézmény, mint az SRB, amely a kockázatokat, az eszközöket vizsgálja, tud még mást is tenni, nyitottak vagyunk erre maga a jelentés is megfogalmazza, hogy nem csak módszerre van szükség a stresszteszteket vonatkozóan, hanem eszközökre is, hogy a, például a tőke kívánalmakat, a kitettségi limiteket vizsgálja. A bizottság vagy bármilyen intézmény ebbe az irányba elmozdult már? Nyilván tudja, hogy nekünk nincs hozzá hatáskörünk, hogy, ezt bár, hogy bármit is rákényszerítsünk bárkire. Ami a Task Force munkáját és jelentését illeti, megszülettek a javaslataink, hogy milyen eszközöket kellene, lehetne használni ennek megoldására, de lépésenként kell haladnunk, először módszert kell kidolgoznunk, és utána stb. stb. Nem túl lassan lépnek néha ha fogalmazhatok így, e, vagy nem javasolhatják, vagy nem mondhatják azt, hogy a jogalkotók túl lassan lépnek. Ez, ez is része lehet a feladatkörüknek. Jó, jó, feljegyeztem. Köszönöm szépen, drági elnök úrnak, ezt a rendkívül pozitív eszmecserét. Most akkor lezárhatjuk az ülést. A következő ürésre szerda reggel 9-kor kerül sor. Nagyon köszönöm. Yeah,